Kollégák, megkezdjük a mai ülést, méghozzá szavazással. Csak egy dokumentum van, amit szavazásra bocsátunk. Derek von az előterjesztője, Erőforrás Hatékony Európa címe. Szeretném a szavazás előtt ellenőrizni, hogy a a technika működik-e, tessék be eh, dugni mindenkinek a szavazókártyáját. Kollégák, eh, most megnyitottam a szavazást, ez egy ellenőrző szavazás. Nézzük meg, hogy mindenki kártyája működik-e. Viktor, kérem, eh, menjen egy másik szabad eh, pozícióhoz. Azért maradjon velünk, továbbra is hiányzik három szavazónk. Köszönöm. Okay. Well, machine... A, úgy látjuk, hogy 31 kártyát helyeztek be nyilásba, de 30 szal vannak. Tehát ezzel együtt elkezdhetjük a szavazást. Kompromisszumos javaslat 1-es, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös módosító, ki ezt támogatja, ellene tartózkodik, elutasítva, 8-as mellette, tehát a 8-as mellette ellene, jó, akkor elektronikusan próbát tartok. Lehet, hogy rossz kártyát helyezett a nyílásba. nem működik. It's fine? Yeah. Így akkor rendben van, kérdezi az elnök asszony. Egyhangulag elfogadtok. Kollégák, volt ellenszavazat, ellenőriztük. A nyolcasra szavaztunk, most mindenki támogatja? Nem? 29. Elfogadtuk. Nem kell megismételnünk a szavazást. 9-es mellette ellenszavazat. Tartózkodás elutasítva. 10-es mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfog, el, el, elutasítva, 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 2-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as módosító támogatja ellenszavazat elutasítva, a 16-os következik, mellette a 16-osra elektronikusan próbát tartunk, próbaszavazás tehát, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es mellette ellenszavazat. A 17-est elektronikusan ellenőrizzük. Elfogadtuk 18-15 arányban. 19-es következik, mondja az elnök asszony. Mellette ellene tartózkodik. Ez sem egyértelmű, akkor nézzük a 19-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 18-15 arányban. Akkor ötös kompromisszumos mellette ellene 24-es módosító elfogad, eh, elutasítva 29-es, mellette ellene elfogadva 4-es kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva 42-es módosító következik, mellette ellene elutasítva 44-es, mellette ellene elfogadtuk 45, mellette ellene elfogadtuk 46-os, mellette ellene elfogadva, 47-es támogatja, ellenszavazott tartózkodás elfogadva, 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 51-es mellette ellene elfogadva, 52-es mellette ellene elfogadva, 53-as részenként szavazunk, első rész kitámogatja, ellenszavazat tartózkodás elfogadva, kettes rész mellette ellene. Szerintem elutasítottuk, de azért nézzük meg elektronikusan, megnyitom a szavazást. Elutasítva. Köszönöm. 50, 54-es, mint az elnök, no, elnök mellette ellene elfogadtuk. 56-os, mellette ellene elfogadva 57-es, mellette ellene elfogadva 58-as, mellette ellene elfogadva. És végső szavazás következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyhangulag elfogadtuk. Nagyszerű. Kedves kollégák, tehát akkor folytatjuk a munkát. A elnök asszony mikrofonja kikapcsolódott. Uh, dear colleagues, can we... Kollégák, tehát lépjünk tovább. Emlékeznek talán. Emlékeznek talán, hogy tegnap megállapodtunk abban, hogy a mai ülést a tegnapi vitával folytatjuk. Ez a európai alapra, illetve a csomagra vonatkozó vitával folytatjuk a, az ülést. Elmondom, hogy tegnap a munkacsoport ülésén e, hova jutottunk, ott volt a legtöbb előadó és koordinátor is. A, a, az október 5-i bizottsági döntéssel összhangban e, abban maradtunk, hogy a, a munkacsoport koordinálja a tárgyalási folyamatot. A munkacsoport mindkét találkozót a koordinátorokkal együtt tartja meg, hiszen egyetértettünk abban, hogy számos koordinációra van szükség, erős kapcsolódási pontok vannak az általános rendelkezés, illetve az egyes alapokra vonatkozó rendelkezések, rendeletek között, tehát minden előadó, minden koordinátor munkájára szükség van, a raportőrök ezt megértették, és vállalták, hogy ezt a platformot koordinációra is használjuk. Egyet értettünk abban is, hogy ezt a platformot a további találkozók koordinálására és tisztázására is használjuk az Európai Bizottsággal, ami a Regi bizottságra tartozik, azt meg, megállapodtunk abban, hogy körülbelül két havonta egyes rendeletekről tartunk egy megbeszélést. A célkitűzésünk az, ez persze egybeesik a bizottság és a tanács céljával is, az, hogy jövő év végére, tehát 2012 végére végle, véglegesítsük a folyamatot. Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy hogy kapcsolódik a mi szabályozási keretünk. Tegnap Lamvéri úr nem volt jelen, de egyébként ő is ugyanazt, ugyanazt mondta, tehát hangsúlyozzuk, hogy mennyire fontos az általános rendelet a teljes folyamat szempontjából. Ezt horizontálisan kell kezelnünk, és megállapodtunk abba, hogy szorosan együttműködünk, különféle együttműködési formákat találunk majd más bizottságokkal, más alapok vonatkozásában, például a, a munkáltatói bizottság, illetve a budget a költségvetési bizottság együttműködése lesz fontos a számunkra. Azt is javasoljuk, hogy a következő jelentés tervezet, azaz az átfogó vita, az előadás, előadók által elkészített anyagok alapján valamikor tavasszal ö, kerül napirendre. Megcéloztuk az áprilisi találkozót, de ma még nem tudjuk ezt biztosra venni úgy gondolom, hogy nagyjából ez volt minden, amit tegnap átbeszéltünk, és amit megállapodtunk a munkacsoporton belül. Most önökhöz, mint szakbizottsághoz fordulok, és mondom, hogy viszonylag gyakran kell majd összeülnünk, tárgyalni. Most pedig visszatérünk a tegnap megkezdett témához. A két társ előadót kérdezem, e, van-e észrevételük a tegnapi e, vitával kapcsolatban? E, Lambert úr, a, megadom a szót. Köszönöm szépen. Tegnap lehetőségünk nyílt arra, hogy új információkat halljunk, de végül annyi mindent hallottunk, hogy már nem tudjuk, hogy mi ebben a, azokban a legfontosabb. Tegnap kiadtuk az informális dokumentumok, amelynek 11 vagy 12 pontja van, azok a horizontális szempontok, amelyekkel foglalkozni szeretnénk. Nekem az az érzésem, hogy az első vita elmagyarázta a folyamatot, de nem voltak teljesen eltérő vélemények, amelyet ki kéne dolgozni. Inkább azt mondhatnám, hogy elég egyértelmű itt a keret, dolgozunk ezen az úton. Lehet, jó, hogy jó lenne, hogy ha önnel együtt, elnök asszony, lehetőségünk nyílna arra, hogy a következő szakbizottsági ülésen lehetőségünk nyílna további vitára néhány alapvető kérdésben, hiszen egyik másik annyira fontos, hogyha a feltételeségről beszélünk, akkor lehet, hogy egymás érveit a földbe döngöljük, de hogyha valamidről később dönthetünk, akkor a makrokondicionitásról eh, az euróválság esetén eh, most nem tudunk dönteni. Vannak más kérdések is, amelyek, eh, mint a flexibilitás, meg a partnerségi szerződés gondolata, amiről beszéltünk tegnap, lehet, hogy jó lenne, hogy kiemelnénk legközelebb négy pontot, és ezt e, közölnék önökkel, hogy elmondhassuk, hogy e, mélységében megvitattuk. Úgyhogy bizottságként is az lehessen az érzésünk, hogy ehhez kell alkalmazkodnunk, és lehet, hogy később lesz egy olyan szakasz, ahol módosítanunk kell, de legalábbis addigra meg, e, megcsináltuk, hiszen végül is rengeteg munkát kell az egyes frakcióknak elvégezni, amivel soha nem készülünk el, de éleszkednünk kell az elnökség menetrendjé, menetrendjéhez. Nem vagyunk ám egyedül a parlamentben. Ezen a héten zajlik egy informális min- minisztéri konferencia Poznányban, és tudjuk, hogy a tanács szintén lépésenként foglalkozik az a, a mi javaslatunk alapján a rendelettel, Innen megtudhatjuk, hogy vannak-e még olyan kérdések, amivel foglalkozni kell, vagy azokat megsemmisítették a tanácsban. Ezen tehát dolgoznunk kell, és ahogy az elnök úr mondta, a munkacsoportnak is sem szükséges feltétlenül minden felelősséget átvállalni, de a folyamat szempontjából nagyon fontos. Nem akarom újra elkezdeni a vitát, de érdeklődéssel hallanám, hogy a képviselők, akik a különféle alapokkal foglalkoznak, mit szeretnének elmondani. És mondjuk azt, hogy számomra és Konstanza számára, előadók számára, hiszen kettő van ebből, ugye? Nem előadók, hogyha valaki hozzá akar szólni, szólni, akkor mi vagyunk az előadók, és nem eh, előadók, eh, mert, az, mert úgy nehéz lenne együtt dolgozni. Konstanca jó példákat mutatott, de én másképp dolgoztam fel a saját véleményemet, neki is van olyan vélemény, amivel egyetértek, de nem dolgozunk együtt minden nap. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Ha senki nem tiltakozik, akkor... Senki nem mondta, hogy önök társelőadók, én ezt a kifejezést nem hallottam még. Tehát remélem, hogy egyetértenek abban, hogy a decemberi ülésünkön, ami nincs túl közel karácsonyhoz, eh, de remélem, hogy eljönnek, akkor megjelölünk három vagy négy kérdést, mint a partnerségi szerződéseket, a koncentráció, a stratégiai megközelítés, konkrét kérdéseket. De ez csak akkor működhet, hogyha az egyes alapok előadói is végig gondolják, hiszen a rendelet alapján egyéni rendeletek vonatkoznak az egyes alapokra, és rengeteg dolog befolyásolhatja az önök gondolatait, amit el akarhatnak mondani. Kérem tehát, hogy készüljenek fel erre a vitára, a saját öm, rendeleti alapeszközük szempontjából javasolhatnak önök is kérdéseket, nem csak az általános rendelkezésekről kéne beszélnünk. Köszönöm szépen, most pedig következő jelentésre térünk rá. A következőt szeretném javasolni. Van egy óránk és 20 percünk az összes rendeletekre. Először az előadókat szeretném felkérni, hogy mutassák be a jelentésüket, és aztán az árnyék előadók, eh, hogy senki, hogy egyetlen egy jelentés sem maradjon le. Kezdjük most Jan, Jan Obrichal. Kérem, próbálja meg rövidre használja fel az idejét hatékonyan és észszerűen. Uh, uh okay, thank you, I, uh... Köszönöm szépen. Nagy, az az a nagy kihívás, hogy minden rendeletben azonosak az elemek. Nem általában magyarázzuk meg ezeket, hanem a gond az a másik rendeletben áll. Én szeretnék néhányat kiemelni de el kell mennem, hiszen tegnap eh, nem tudtam részt venni az általános vitában, de nagyon fontos, hogy ma el, itt lehetek. Először is az első kérdés a bizottság részére, amely a dokumentum szerzője. Mi van a tematikus objektív eh, célkitűzésekkel? Eh, rögzített ez már, vagy a szöveget még módosíthatjuk? Hogyha nem, akkor ez, akkor ez a 2020-as stratégia egyetemű megszövegezése, és ez, ezen kell foglalkozni. De akkor az a kérdés, hogy mi a következő lépés. Vannak a beruházási prioritások, amelyek a 2020-as céloknak felelnek meg. Tehát, hogyha a célkérdésekkel foglalkozunk, akkor meg kell változtatnunk a beruházási prioritásokat. A második elem. E, a szöveg ugye elég rövid, de mivel más rendelkezésekhez kapcsolódik, eléggé komplikált lesz. Van egy listánk a tevékenységekről, amelyek jogosultak, illetve nem azok, és nagyon érdekes ez a lista, nem akarok részletekbe menni, hiszen az RDF e támogat minket. Azt kéne megnézni, hogy mit támogassunk és mit nem. Amit nem kéne támogatni, az nagyon konkrét. Az nem az tevékenység típusa, hanem például a nukleáris energia, de a dohánytermelés is. Megkérdezem, hogy miért pont a dohányt? Miért van az a listán? Miért nem a hajógyártás vagy a banán? Viccelek most, tudom, hogy miért a dohány, miért fontos annyira a dohány, de csak a dohány az, ami, amelyet négy évre tiltanunk kéne. Hiszen ez több európai régiót érint, ahol dohánytermelés folyik. Ez az első kérdésem. Tehát azoknak a listája, hogy mi az, ami jogosult és mi nem. A tematikus koncentráció kérdése Három e- elemet átvettünk az általános listából, ezért fontos az általános lista, és az rdf ezt a három, hármat mutathatjuk be, és ezért ilyen érdekes ez. 80 százalék a legfejlettebb régiókban ezt, ezt javasolt a két előadó is. Megígértük, hogy ne, nem pántlikázzuk meg ezeket a szövegeket, és most 80%-ról van szó. Hogyha fe, kevésbé felett régióban 50%-ról beszélünk, akkor a tematikus célkitűzéseket átvett, átvettük az általánosakból. Ezt tisztáznunk kéne. A második illetve az a kérdés, hogy vajon folytatjuk -e ezt a pántlikázást, vagy sem nagyon jelentős az IADF-ben e a városi, urbánus dimenzió, ami legalább annyira érdekes, mint amennyire zavaros, és ez a partnerségi szerződés problémája is szeretném kiemelni, hogy erre kell összpontosítanunk, hiszen a, talál, a tagállamoknak elő kell készíteniük a szerződéseket, de tegnap az egyik brüsszeli konferencián azt hallottam, hogy a partnerségi szerződést a kormányok Brüsszellel kötik, ami nem igaz. De az ön, ön szövegem is, Konstanca, ön a bizottság és tagállamok közötti szerződésről ír, ami nem igaz. A partnerségi szerződések nemzeti jellegűek. A partnerek nemzeti szinten állnak elő, Eh, és aztán azt elküldik Brüsszelbe. Az a fontos, hogy a partnerségi szerződésekben kell egy megvalósítási rendszer, kellenek olyan városok jegyzékét beiktatni, amelyeknek van integrált városi tevékenységük. A bizottság azt mondja, hogy kb. 20 ilyen város van, el tudom képzelni Németországot, de mi a helyzet Luxemburggal? Tehát egy városi, városok listájáról van szó, és hogyha Szeretném javasolni, hogy olvass el a szöveget. Tehát, hogy szó szerint veszük a szöveget, az azt jelenti, hogy a tagállamok valamiféle funkcionális területet választanak ki, integrált ö, városi tevékenységetnek nevezük, aztán elő kell készíteni az integrált stratégiát, majd ö, az integrált stratégiát után előkészíthetik a városi tevékenységet, ehhez kell felhasználni ezt a híres új elemet. Hogy is mondják? A beruházási területi beruházási kezdeményezés, és ez a híres 5 százalék úgy tűnik, hogy az integrált városi tevékenységekre szánták, azokra a városokra, akik a jegyzékben szerepelnek, tehát csak, csak azokra az 5%-ot, és azokra, azokon a városokban, amelyek a listán szerepelnek, ezek lesznek jelen a városi platformban is. És most mindenki azt kérdezi, hogy az összes európai városból melyik kerül a listára? Miféle városok, így tovább, és így tovább. Ott van benne az RDF-ben. Először is meg kell kérnünk a bizottságot, hogy mit akart ezzel mondani, ezzel a javaslattal, hiszen logikusan kellene felépíteni. Hogyha az európai városok azt mondják, hogy 5%-ot szántak a városi tevékenységekre, az semmi. Hogyha az 5%-ot csak az integrált városi tevékenységre szánták, akkor az egy kísérleti programot jelent. És így tovább. Tehát ezt tisztázni kell. Meg is próbáltuk. De a kérdés az, hogy mi van e mögött? Milyen elképzelések vannak mögötte, hiszen Hogyha az az elképzelés, hogy valamiféle kísérleti programot hozunk részre egy, egy városcsoport részére, amit integrálunk, és erre, erre szálljuk az 5%-ot egy speciális metodológiával, az logikus. De vajon erre gondolt a bizottság is? A következő kérdés pedig a mutatók listája, ami szintén nagyon fontos, hiszen e, a, ez a lista e, a következménye a tematikus céloknak, a befektetési prioritásoknak és a mutatóknak a mutatók a függelékben szerepelnek, vajon ezt lehet módosítani? Javasolhatunk-e más mutatókat? Megváltoztathatjuk-e azokat, eh, ahogy a rendelet szövegét is? Vagy ez valami olyasmi, amit el, a bizottság elemzett -e már, és számunkra csak tájékoztató jellegű? Eh, ez a kérdés tehát, hogy jogi szövege, amit kaptunk, Szeretném összefoglalni először is, mi van a tematikus célkitűzésekkel. Ez egy jogi szöveg, vagy csak tájékoztatás? és mi van a függelékkel, mi van a partnerségi szerződésekkel, kik a partnerek egyáltalán. Ez nagyon fontos meghatározni. És ami az IRDF-et e életi, mi a jogosultsági keret? Szeretném megkérdezni a bizottság képviselőjét, hogy miért pont a dohányról van itt szó? Mi a különleges a dohánytermelésben az IRDF e számára? Mindjárt befejezem ezért vagyok én ezekre érzékeny. A pénzek megjelölése a városi dimenzióban és a mutatók, ezeket szeretném megkérdezni. Az ebérde nagyon fontos, de egész egyszerűen nem lehet vele együtt dolgozni az általános kérdések tisztázása nélkül, és van megint egy partnerségi szerződésünk a területi együttműködésben, és ott az ESF, a szociális alap működik, tehát a problémák megoldása nélkül keresünk csap, csapdába, Egyelőre nagyon optimista vagyok, hiszen az EBRD sokkal rugalmasabb. Egyidejűleg azonban a pénzek megjelöléséhez és ez az nagyon érde, érdekes 80%-50% kérdésében mi lesz, miről lesz szó, 80 vagy 60 százalék, lehet a politikát rugalmassábbá tenni, hogyan kell ezeket a pénzeket kijelölni. Ezek lesznek a leg, legkomplikáltabb kérdések. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Jan. Először is üdvözlöm Nikolas Martin urat, mielőtt Postinár úrnak megadom a szót. Nikola, majd az előadók prezentációja után szeretnénk öntől hallani, majd utána reagálunk a felmerült kérdésekre, de itt elmondhatom, hogy az Európai Parlamentben bármit megváltoztathatunk, kivéve a saját nyilatkozatainkat. Úgyhogy elővigyázatosan kell fogalmazni. Tehát a a szabályozási keret változtatásával csínyán kell válni. Köszönöm, elnök asszony. El kell mondanom, hogy néha a kérdés valójában provokatív éllel kerül fel. tevésre. Viktor Bostináru következik a kohéziós alappal kapcsolatban. Én se provoka, nem provokatív céllal szólak fel, két általános észrevételem van, amit Olbrich úr mondott. Nos, az a vélemény, hogy a kohéziós szakpolitika tulajdonképpen a 2020-as stratégiának az egyik kulcseleme. Minden munkaanyagban, minden információban, ami rendelkezésünkre áll, úgy tűnik, hogy a kohéziós politikát eltérítették attól a, az iránytól, amelyre megalapozták. A makro gazdasági stratégiánál ugye tegnap egyértelművé vált, minden politikai frakció elmondta, hogy tulajdonképpen elutasítják a kohéziós politikán belül a makrogazdasági megfontolásokat. Következő. Amikor a teljesítmény alapot, valamint a limitet, akkor gondoljanak bele, hogy majd gyakorlatban látják, hogy a kohéziós alap, illetve a kohéziós politika maga is jelentős pénzveszteséget szenved el. Végezetül pedig a felhatalmazáson alapuló jogi aktus, ahogy tegnap is hallottuk, Nikolas Martin úr is elmondta, hogy a tanácson belül erősen ellenzik hogy túl sok legyen az ilyen delegált aktus. Ezt ugyancsak meg kell mondanunk, mert hiszen ez nem csupán a parlamenten belül merült így fel, hanem a tanácson belül is. A kohéziós alapra térek rá. Három fő területre fókuszálok. Egy, a Európa összekapcsolása eszköz Connecting Europe Facility. Hm. Ez szinte azonos a kohéziós alapal 67 milliárd a kohézióra, és 58 erre az Európa összekapcsolására. A bizottságnak a munkaanyaga továbbra is homályos, nincs ö, semmi ö, ö, konzisztencia benne, ö, ö, és ö, valójában a filozófia sem tiszta. A kohéziós alapnak egy ö, közös menedzsmentje volna, valamint az európai összekapcsoló eszköznek is megosztotta a vezetése. Nagyon fontos tudni, hogy milyen kritériumokkal dolgozunk, hogy hogyan vegyük el a 10 milliárdot a tagállamoktól, a központi menedzsmenten keresztül, majd ezek után hogyan döntünk arról, hogy melyek a legjobb projektek, amelyeket meg kell majd valósítani. Mert lehet, lehet, hogy nem csak egy, hanem több vagy több tagállam lesz érintve a dolgokban, milyen kritériumok alapján döntünk. Ugye ezen csatározás tör majd ki egyrészt a parlamentben, másrészt meg a tanácsban. Na és a kivitelezőkkel mi lesz? Amikor nagy számokról van szó, amikor nagy pénzről van szó, ugye evidens, hogy problémákba futhatunk bele, el kell kerülnünk a, a a plusz frusztrációkat, amelyek aláoknázhatják a megállapodásokat. Nagyon remélem, hogy majd miután meghalljuk a további információkat az Európai Bizottság prezentációja alapján, lehet, hogy annak alapján tovább tisztázódik a helyzet. Kettes. A kohéziós alapot lehet arra használni, hogy fizessünk belőle a szennyezésért. A szennyező fizet elv alapján elképzelhető ezt ilyen módon alkalmazni. Elvileg ezt tudom támogatni. El kell mondanom, hogy még a mai napig sem kaptunk egyértelmű választ a kritériumokkal kapcsolatban a környezetvédelmi felmérések, elbírálások nem születtek meg, ugye, ugye egyértelműen erre a lehetőségre nem tudunk ráborítani. Mert például Magyarországon, ahol egy cég környezetszennyezésben volt hibás, a, a kormány 500 millió eurós bírságot rólt ki. E, ez egyébként e, nem került kifizetésre. Oda kell figyelnünk, hogy e, először is a szennyezést megelőzzük, majd a büntetést kifizesse a szennyező. Nem tudom, hogy a a kohéziós alapot hogy lehet erre a célra felhasználni, amikor az Európai Uniós környezetvédelmi politika alapján először is a prevencióra kell helyezni a hangsúlyt. Végezetül pedig szeretnék lehetőséget teremteni arra, hogy a energiahatékonysági célra is meg lehessen lehessen élni a kohéziós alappal. A klímaváltozás például az egyik elsődleges cél. De ugyanakkor az energia hatékonyság révén az energia eljut azokhoz, az emberekhez, akik most hatalmas pénzeket fizetnek ezért. Ez nem csupán környezetbarát energia, illetve energiatakarékosság, hanem egyúttal ilyen módon csökkenteni lehet az ener- a kibocsátásokat, illetve növekszik a megújuló energia aránya az európai teljes kibocsátáson belül a 2020-as stratégiának megfelelően. Számomra ezek a fő aggályok, és gondolom, meg vagyok győződve arról, hogy ezek nem csak az én aggájaim, hanem legtöbb kollégám osztozik ezekben a véleményeimben. Én biztos vagyok benne, hogy a frakciókon, frakciókkal közösen, illetve a bizottsággal és a tanácsa közösen el tudjuk kerülni a nagy csatározásokat. Most a következő Rika Manner. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyenesen belevágok, Európai Regionális Fejlesztési Alap hozzájárulása az Európai Területi Együttműködés célkitűzéséhez. Először általános észrevételeket tennék a, a javaslathoz. Ez körülbelül egy, évvel, e, egy hónappal ezelőtt került elénk. A belső piacokról beszélünk, szeretnénk az unió versenyképességét javasol, javítani. A határokon átnyúló tevékenység néha bonyodalmas, nehéz, nehézkes. Ezért fontos, hogy a területi együttműködés kerete a teljes Európai Unióra kiterjed, és az egész rendelet alapját ez a gondolat képezi. Eh, hogyan lehet az európai területi költségvetésből finanszírozni eh, ezt a célkitűzést. Nos, eh, a, ugyanúgy kell ezt finanszírozni, mint a környezeti kérdéseket, a határon átnyúló kérdéseket, mint például a betegek ápolását, illetve egészségügyi kezeléseket. Ezek az észrevételek eh, nagyon eh, markánsan szerepelnek ebben a rendeletben. A, a tervezet a, az RDF ö, eh, alapján áll, illetve figyelembe veszi a több éves pénzügyi keretnek a meghatározásait is. Ezt a területi együttműködés a rendelet tervezetben három részre tagolódik. Ugye egyrészt nacionális, illetve interregionális együttműködést tartalmaz. A határon átnyúló együttműködésről az EU ugye regionális, illetve helyi kezdeményezéseket és hatóságokat von be, mint például német és lengyel infrastruktúrális programokat karolna fel. Minden európai határra kiterjed a kooperáció. A határon átnyúló e-, együttműködés a fő eleme az európai területi együttműködésnek és ezért jelentős részt tesz ki az európai költségvetésben. A az európai területi együttműködés második része a nemzeti, regionális, illetve helyi entitások együttműködése nagyobb területeken, mint például a Balti térség vagy az Alpok országai. Végezetül pedig a legkisebb elem az interregionális együttműködési program. Itt a bevált gyakorlatok cseréjét célozók az innováció területén a hasonló témákban. Minden európai ország részt vesz a kezdeményezésben, ideértve Norvégiát és Svájcot is, tehát ők is részesei a programnak. A rendeletre térnék rá. Pontosan mi változik, hogyha a bizottság javaslata valóban jogszabályá változik. Először is az EU program partnereket akar látni, ennek konkrétan meg kell állapodni abban, hogy milyen projekteket, milyen konkrét célok alapján finanszírozunk. Az RDF ö, ugyancsak ö, szorosabb figyelemmel ö, követi az Európai Területi Együttműködés programját. Hát azt kell eldönteni, hogy konkrétan milyen programok valósulnának meg. A programoknak persze összhangban kell lenni az EU szakpolitikai prioritásaival, és nyilván ki kell használnunk az adott szinergiákat is. Ezek a programok és összhangban vannak az EU 2020-as stratégiájával, illetve ennek célkitűzéseivel. A másik dolog a jogszabály támogatja a több ország közötti együttműködés. Célunk, hogy csökkentsük az administratív terve, terheket. Ez fontos eleme az új jogszabálynak, mert hiszen a területi együttműködés programjairól tudjuk, hogy nagyon sok esetben elakadtak az administratív útvesztőkben. több rugalmasság lesz az ERDF e által finanszírozott e programoknál, az ilyen beruházásoknak e hasznot kell termelnie. A harmadik észrevételem, ezt, ezt különösen támogatom, hogy általánydíjat alkalmazunk, 15 százalékba állapítsuk ezt meg az ETC programok esetében. Ez gyakorlatilag technikai segítségnyújtásnak minősül. A magam részéről ezt nagyon fontosnak tartom, és ezzel csökkenthető a programokon belül az administratív teher. Az első reakciók nagyon pozitívak voltak a programmal kapcsolatban. Egyébként minden vonatkozó szabályt betartottunk a jelenlegi több éves finanszírozási kerettel kapcsolatban. Az új rendeletnél azonban egyszerűsítést tartunk szükségesnek. Vannak tisztázatlan elemei ennek a javaslatnak. Először is az, hogy különféle témákat látunk, mint összesen 11 téma van a transnacionális programok listáján. A 11-ből négyet kellene kiválasztanunk. E, a témák visszacsatolnak az Európa 2020-as programhoz, ezt is jónak tartjuk, azonban e, mi van akkor, hogyha az, ezekben a témákból bizonyosakat nem e, választanak ki? További tisztázásra van szükség a témákkal kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy hogyan valósulnak meg vannak a makrorégiók, a makrostratégiák, e területen a konkrét célok továbbra is tisztázatlanok. Olyan makrostratégiára van szüksége, amely a teljes program szempontjából releváns. E, azonban itt nem okvetlenül látunk átfedéseket. A makrorégiók finanszírozását szerintünk nagyon jól tartalmazza ez a bizonyos anyag. Kimondták, hogy ne legyen külön költségvetési keret a makrorégiók, illetve projektek számára. Ezt jól fogalmazták meg, de biztos, hogy további viták során még tisztázzuk ezt a kérdést is. Az utolsó észrevételem az ENI programok. Ez az Európai Szomszédsági Eszköz. Számomra ez eléggé tisztázatlan. Erről ugyan beszéltünk már az ősz folyamán a soros lengyel elnökséggel, de úgy gondolom, hogy ezt az elemet is tovább tisztáznunk kellene, hogy a szomszédsági programok hogyan lehetnének működőképesebbek, mert itt problémáink voltak. Ennek az anyagnak a segítségével itt is jelentős eredményeket tudunk majd elérni. Nos, hát e témákkal kapcsolatban várjuk a visszajelzéseiket, a észrevételeiket. Az RDF-el szorosan együttműködésben látjuk a jövő lépéseit. Ketten kértek még szólt előadók, Szerlán és Maria Irigon, ők következnek. Dziękuję, pani przewodnicząca. Um, grenzüberschreitende Zusammenarbeit war... Köszönöm szépen, elnök asszony, a határon átnyúló együttműködés, amit most hallott. Bei meinem Bericht... Itt valami olyasmiről van szó, amelyik összehasonlítható a területi együttműködési európai eszközzel, amelyik jelenleg is érvényben van. Nos, egy a jelenlegi rendeletnek egy kiszélesítésére van szó, amelyik összefügg a kohéziós politikával. Ugyanakkor ez néhány jellegzetességet mutat föl, amelyik megkülönbözteti a többi ilyen jellegű rendelettől. Először is nem helyettesít egy már meglévő rendeletet, hanem egy új rendelet tervezetről van szó, és javítja a jelenlegi helyzetet. a GECT szabályozás, és lehetőséget ad eh, a helyi hatóságoknak, hogy együttműködéseket indítsanak el további más eh, régiókkal, ugyanakkor lehetőséget ad ahhoz, hogy megerősítse a régión belüli együttműködést a helyi és a regionális szervezetek között. Ezzel az eszközzel le lehet győzni azokat az akadályokat, amelyek jelenleg léteznek a nemzetközi regionális együttműködés területén. A GCT e, rendelet egy olyan jogi területet teremt, és amelyik támogatja a határokon átnyúló együttműködést a helyi, illetve regionális hatóságok között. Ez a jövőben egyre fontosabb lesz, különböző politikákat lehet erre a, ezzel az eszközzel támogatni, és ezzel érvénybe juttatni a különböző térségekben. A következő heteken, hónapokban erről a rendeletről fogunk beszélni, és időnk lesz arra, hogy elgondolkodjunk és megvitassuk a különböző rendeleteket, szabályokat, Ugyanakkor jelenleg már van néhány nagyon fontos módosítást, amit beszeretnék mutatni. Be, módosítási javaslat. Ami az eszköznek a használatát illeti, hogy mi történik akkor, hogyha a hatóságok nem reagálnak hat hónapon belül a projektekre. Nos, ebben az esetben vannak olyan operatív szabályok, amelyek megpróbálnak további jogi biztonságot nyújtani a projektek résztvevőinek. A kezelési, vezetési, illetve eh, működtetési szabályok is pontosításra kell, hogy kerüljenek, és nem csak arról van szó, hogy kohéziós eh, projekteket lehet ezzel, ezzel az eszközzel végrehajtani. Én úgy gondolom, hogy ez az eszköz jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a 2020-as stratégia megerősödjön, és nagy eh, nagyon szorosan kapcsolódik eh, azzal a rendelettel, amelyik a határokon átnyúló együttműködésről szól ami a személyzet bevonása, alkalmazása ez az eszköz először nyújt alkalmat arra, hogy Európai Unión kívüli régiókat is bevonjon az ilyen jellegű kezdeményezésekhez. Nos, ezzel úgy vélem, hogy válaszolni tudunk azoknak a határmenti térségeknek, régióknak a kéréseire, amelyik szerettek volna együttműködni Európai Unión kívüli és szomszédos régiókkal. A biztonság kérdéséről is szóltunk, ez egy olyan kérdés, amit a tagállamokra, amire a tagállamok rámutattak, nagyon sokan felvetették ezt a kérdést. Ez a jelenlegi szabályozás ezt a kérdést tisztázza a területi együttműködési eszközök úgy vélem, hogy nagyon fontos eszközök a területi együttműködésben, és úgy gondolom, hogy ezzel intézményesíteni lehet az együttműködést a különböző európai térségek között. Ez az eszköz azt az el, azzal az előnyel bír, hogy az, szemben azokkal az eszközökkel, amelyeket 2006-ban fogadtak el, és több év kellett ahhoz, hogy a tagállamok ezt alkalmazzák nemzeti szinten. Oly módon tehát, hogy nagyon sok projekt, csak jóval később tudott elindulni. 2006 óta 23 csoport alakult ki, 21 további program van készülőben, és ez a módosított úgy szabály már ebben a ö, keretben fog megszületni. Az előadók megvitattak különböző pontokat, és meg akarták tudni, hogy meg lehet tartani egy bizony egyes szabályokat, amelyek korábban is megvoltak. Nos, ez a szabályozás nem kapcsolódik a több éves pénzügyi keretekkel és keretprogramokkal. Ennek a jogi kerete más, eznek az eszköznek az a célja, hogy a területi együttműködést elősegítse, nem kohéziós alapba, alapból merít tehát, és azokat a régiókat támogatna, amelyek már eleve dolgoznak, és együtt akarnak működni más régiókkal, és azt teszi lehetővé, hogy ezt jobb körülmények között megtehessék. Az a lényeg, hogy további ilyen csoportosulások alakuljanak ki, és felhasználhatják ezeket az eszközöket. Please. Mariant, kérlek. Köszönöm szépen, elnök. A Hubner asszony által kért tekkel összhangban röviden szeretnék szólni. Az Európai Szociális Alap nagyon fontos eszköz, és tekintettel arra, hogy a közös stratégiai keretben vannak már olyan rendelkezések, én négyet szeretnék kiemelni. Az első az, hogy teljesen összhangban a 2020-as stratégiával és főbb célkitűzéseivel úgy vélem, hogy szükség van nagyobb rugalmasságra, annak érdekében, hogy alkalmazkodni tudjunk a régiók sajátosságaira. Második az, hogy jobban kell támaszkodni az Európai Szociális Alapra, oda kell figyelni a fiatalokra, illetve a hosszú ideje munkanélkül lévőkre, azokra az emberekre, akiket kizárhat a társadalom, és jobbítani az oktatást, a képzést, ugyanakkor csökkenteni az iskola elhagyások magas számát. Mivel, hogy ezek horizontális politikák, támogatni kell az m a férfiak és nők esélyegyenlőséget, és az olyan kisebbség, hátrányos kisebbsége, mint a, a, a, a romák úgy gondolom, hogy minimális kategóriákat, kvótákat kell alkalmazni. 25%-os a konvergens régiók, 40% az átmeneti térségekre, és 60%-ot a versenyképes térségekre. Annak érdekében, hogy alkalmazkodni tudjuk jobban a 2020-as stratégia célkitűzéseihez. Szükség van arra, hogy a különböző alapok szinergiáit megerősítjük, ugyanakkor egyszerűsíteni kell az administratív terheket, és megerősíteni a helyi és lokális szervezetek, ugyanakkor a civil, civil szervezetek erejét és szerepét. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Nikolász Martin úrnak. Thank you very much, Chair. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, hogy részt vehessek a szakbizottság első vitájára, vitájában. Hadd térjek vissza azokra a kérdésekre, amelyeket önök szóba hoztak ma reggel. Kezdjük például azzal, hogy mit tartalmaz a bizottsági javaslat a városi kérdésekről, amelyet Albrecht úr vetett fel. Szeretném elmagyarázni, hogy mi áll a javaslat mögött. Először is az a fontos, hogy megértsük, hogy az egyes EBRD rendelkezések mit tartalmaznak a fenntartható városi fejlődést illetően, és a, eh, az EBRD 5%-os eh, pénz eh, elkülönítését nem úgy kéne kezelni, mint amely a teljes beruházást képviseli, amelyeket a városokban eszközölünk. Tudjuk, hogy a számos beruházásnak a városba célpontjai, amelyek az EBRD-n és a kohéziós alapon, szociális alapon keresztül mennek, Eh, ezzel foglalkozik a KKV-k tá, eh, tá, eh, támogatása, kutatásfejlesztés, szociális alap, nagyon sok, finanszír, nagyon sok pénzügyi eszköz, eszközt irányítanak a városokba és városi területekre. Itt egészen másról van szó. Láthatóságot szeretnénk teremteni, és egy olyan és szeretnénk azt elősegíteni, hogy olyan kérdésekkel foglalkozunk a városokban integrált megközelítés révén, amelyek a fenntartható városi fejlődést célozzák, és az százalék megállapítását az az igény indokolja, hogy a tagállamokat arra serkecsünk, hogy meghatározzák, mely városokban szükséges ez a fajta megközelítés. Ez egy olyan ösztönző, amely, amelyet már kipróbáltunk, és nagyon sok a tapasztalat, és tudjuk, hogy valami jót tud teremteni, nem csak a városoknak, hanem azok környezetének is. Egy minimumról van szó, nem egy célkitűzésről, nem azt mondjuk, hogy csak 5%-ot fordítunk rá, és kész, de azáltal, hogy egy százalékot megállapítunk, így tudjuk ezt az egész folyamatot beindítani, elősegíteni. Ezt tehát úgy látjuk, ez fogja elérni az beruházások integrálását elérni, és a felelősséget átadja a városoknak, bevonja őket a stratégiák végrehajtásában. Ez pedig egy városi fejlesztési platform támogatja, amely a, a tagállamok által javasolt városokat tartalmazza, amelyeket felsoroltunk a stratégiában is, és amely egy hálózathoz létre, amelyben tapasztalatot cserélhetünk, és jó gyakorlatokat beszélhetünk meg. És lehetőséget teremt a bizottság számára is, hogy tovább fejlesz segítse ezt a folyamatot. A kezdeményezés harmadik eleme pedig az, hogy legyen valamiféle eszköz rendelkezé, a bizottság rendelkezésében az innovatív pilóta jellegű kísérleti tevékenységekre, amelyet aztán be lehet ide csatornázni. Ez azt jelenti tehát, hogy a bizottság úgy állhat hozzá, hogy megállapítja, hogy mi, melyek az érdekes elképzelések, és ezeket elősegíti, hogy megvalósuljanak, aztán becsatornázzák ezeket a városi egyéb fejlesztési folyamatok, folyamatokba. Tehát ezt egy olyan csomagnak kezeljük, amely egy korábban megállapított részt próbál befoltozni, és próbáljuk elősegíteni a kezdeményezések láthatóságát. Azt gondoljuk tehát, hogy nagyon jól foglalkozik ezzel a hiányal az eszköz amely korábban fennállt. Hadd beszéljek most az EBRD szabályozásáról. Kezdjük azzal, hogy milyen kapcsolat áll fenn az egyes eszközök, a rendelkezések és az általános rendelkezések között. Látjuk egyértelműen ezt abban, ahogy Eh, egyes beruházásokat szeretnénk elősegíteni, amelyek a 2020-as eh, prioritásokat elősegítik. Az általános eh, rendelkezésben ott van az a 11 tematikus cél, és az alapok specifikus céljaiban ezek az egyes beruházási prioritásokban jelennek meg, hiszen ott szeretnénk ezeket a beruházásokat elvégezni, amelyek egyetemen megfogalmaztuk, és leírjuk, hogy mely, mi a célkitűzés az egyes alapoknak, és azok, azok melyben, miben vesznek részt. Azonban az egészében kell nézni, az, hogy lá, megérthessük, hogy milyen gondolatok vannak, állnak mögötte, és milyen szándékok. Ez áll a mutatókra is, amelyek alapspecifikusak, hiszen így van ennek értelme olyan mutatókra van szükség, amelyek kapcsolódnak a beruházásokhoz a különféle alapoknál. Ami az EBRD rendelét illeti, van egy közös mutatói lista, amely egyrészt egy, egy, egy, erősíti és egyszerűsíti is a, azt a folyamatot, amivel megfigyeljük és értékeljük az egyes alapok eredményeit. Tehát nagyon összekapcsolódik ez az eredményorientált politikával, de um, áramvonalat is adtunk neki. Azáltal, hogy van néha egy korlátozott számú uh, kötelező érvényű mutató, amelyet a tagállamnak fel kell használniuk, olyan rendszer jön létre, amely egy, egyidejűleg egyszerű, de EU szintű agregációt tesz lehetővé, mert itt nézhetjük meg, hogy mi történik az egyes alapokkal, milyen cél, célokat értek el, milyen eredményeket teljesítettek. Ez tehát egy ilyen nagyon műveleti jellegű, gyakorlati megközelítés, amit nem a levegőből kaptunk, hanem a mostani gyakorlatból. Sokat vitatkoztunk is arról, hogy az értékelési hálózatban miként tárgyalunk az egyes tagállamokkal. Kaptunk egy kérdést a, a, a kizárások listájáról. Van egy cikk az RDF rendele, EBRD rendeletében, ami meghatározza ennek a hatás, eh, hatáskörét, de van egy negatív lista is. Ebbe beraktunk most néhány új, új elemet, mert ér, úgy tartjuk értelmesnek. Eh, azért hivatkoztunk a dihányiparra, hogy legyen valamiféle következetesség a hozzáállásunkban. Következetlen lenne, hogyha azt mondanánk, hogy az EBRD alapokat eh, dohányipari fejlesztésekre lehetne felhasználni akkor, hogyha egyidejűleg egyedemű EU szakpolitikánk van az egészségügyi kérdésekben, amely az egyes dohányfogyasztásból használ, eredő egészségügyi problémákkal próbál foglalkozni. Ez egy olyan kérdés, amelyet így tartunk indokoltnak, és ezért szerepel ez így a bizottság javaslatában. Vannak tehát ebben olyan elemek, amelyek ezt egyeteművé teszik, az alapot tehát nem lehet felhasználni eh, nehéz, eh, nehéz helyzetben lévő eh, vállalkozások kisegítésére, ez megfelel a jelenlegi gyakorlatnak is ami a partnerségi szerződést illeti, és hogy kik legyenek a partnerek. Ahogy tegnap mondtam, azt próbáljuk elérni többek között az általános rendelkezésekben, hogy megerősítsük a e partnerségi elképzelés nemzeti szinten. E, szinten. Ez létezik már, mindig is elismertük, mindig is alapvetően fontos volt, hogy a tagállami partnereket bevonjuk a programok előkészítésébe és megvalósításába, de elfogadható, hogy nagy a szükség van, nagy szükség van ezek megtámogatására, eh, hogy, a legtö- hogy az egyes tagállamok jobb gyakorlatait elterjesszük, és ezt elfogadhassák eh, az összes többi tagállamban is. Ezért eh, hoztuk létre a mechanizmust és a magatartási kódexet, amelyet egy felhatalmazáson alapuló aktussal fogadtunk el. A az előkészítésben résztvevő partnerek, a regionális és helyi önkormányzatok, valamint nagyobb hatáskörű testületek is részt vettek. De ez az egyes intézményi tagállami keretektől fog függni, amelyet nem tudunk számukra előírni. Nem tudjuk nekik megmondani, hogy kiket vonjanak be és ezt a nemzeti kereteken belül kell eldönteni. A magatartási kódex révén viszont olyan mechanizmus hoztunk létre, amely utat, útmutatást ad a megtendő lépésekről, és különbséget tesz a különféle szereplők között, akik különféle szerepeket töltenek be, regionális hatóságok, illetve a civil társadalom képviselői. Így kell ezt tehát elképzelni, és a tagállamoknak majd el kell magyarázniuk, hogy milyen folyamatokat vállaltak fel, mi kell, milyen folyamatokat kell elvégezni a partnerek bevonásával, akkor, amikor a partnerségi szerződéseket benyújtják. Hadd szóljak egy szót a tematikus koncentrációról, amely szintén tegnap került szóba. A kiinduló pont és ezt gondolom mindenki elfogadja, hogy szükség van az alapok koncentrálására, így tudunk nagyobb hatásokat elérni, nagyobb teljesítményeket kiváltani. A második dolog, amit el akartam mondani, hogy ezt azért kell szükségesnek tartani, hogy különbséget tehessünk az egyes alapok felhasználása között. Például a szociális alap például különféle területekre e, koncentrált tematikus. De az EBRD pedig mind a 11 célkitűzésre, ezért más hozzáállást kell elfogadniuk. Ezért e, az EBRD esetében olyan megközelítést fogadtunk el, amelyel um, amelyet e, nem beruházási szinten végzünk el. A Három tematikus célkitűzés kiválasztása azonban annak elismerése, hogy mennyire fontos ez összekapcsolni a, cél, a 2020-as fő célkitűzésekkel, hiszen a tanács következtetéseiben ezek az alapvető területek az energiahatékonyság, a megújuló energiák, a KKV-k, kutatásfejlesztés, ezek állnak az célkitűzés, a 2020-as célkitűzések központjában, valamint a növekedés és munkahelyteremtés központjában. Ez az alapja e, ezeknek, és e, sokkal inkább a fejlettebb és át, át, lévő régióknak. Persze a 80%-on belül, ami e, rögzítesz, van némi rugalmasság annak felosztásában, az alapvető elem az, hogy a 20%-ot fordítunk a megújuló e, energiákra, amelyet e, kritikus területnek tartunk, annak érdekében, hogy megfeleljünk e, az EU elkötelezettségeinek az energiahatékonyság területén. Most azt látjuk, hogy a tagállamok a praktikus következményekre kíváncsiak. A viták során az a fontos, hogy legyenek konkrét anomáliák, amelyeket ebből meg lehet oldani külön egyes régiókban. Ezt kell megvizsgálnunk, ahelyett, hogy az általános kérdésekről bemennénk be, hogy milyen százalékot szánunk az egyes célokra. Azt kell megnéznünk, hogy E, a mechanizmus alkalmazásával vajon e, el tudunk érni bármilyen eredményt, e, amelyet nem, szád, nem, szád, nem szándékoztunk, an, vagy, vagy amely anomáliát okoz és nem szükséges. Ezt persze az, a mechanizmus alapos vizsgálatával tudjuk majd meg, és kiegyenlíti ez azt, azzal, hogy a, leg, a rugalmasság a lehető legjobb eredményt érjük el, de nem szabad a koncentrációt azáltal csökkenteni, hogy úgy negatív következményei legyenek. Jó egyensúlyt kell elérnünk, és szerintük el is érjük ezt, de hogyha azt látjuk, hogy valamiféle anomáliák támadhatnak, akkor újra meg kell vizsgálnunk. Uh, Hadd mondjak egy szót az Európa összekapcsolása eszközről a bizottság a kapcsolatokhoz próbál eszközt teremteni a kohéziós politikában és a kohéziós alapban, valamint az Európa európai összekapcsolódási eszközben. Itt az alapvető fontos tény az, az euró transfere, tehát olyan rendelkezéseket fogalmaztunk meg, amelyek ennek a végrehajtásáról szólnak. Az lesz nagyon fontos a párhuzamos rendelkezési vitámag, vitákban a kohézis alapokról és az összekapcsolási eszközről, hogy elérjük, hogy ez az összekapcsolódás, ez a mechanizmus következetes lesz. Azt terveztük, hogy valamiféle rugalmasságot teremtünk, és amíg a, az a legfontosabb, hogy két kohéziós ország projektjének veszük el azt a 10 milliárdot a transfer során, legyen valamiféle rugalmasság abban is, hogy a Connecting Europe eszköz megvalósításában is lehetővé tegyük a legfontosabb projektek kiválasztását, azokat a projektekét, amelyek megvalósíthatók az eszköz révén. Az összekapcsolódási eszközről szóló viták eh, során szeretnénk elérni, hogy ez a mechanizmus eh, munkodni fog eh, tisztességesen, észszerűen, a gyakorlatban is, de az az elképzelés mögötte, hogy ezt a rengeteg ala, finanszírozási alapot alapvető infrastruktúrára fordítjuk, amelyet a bizottság irányít, és így, így biztosítjuk annak teljesítését. Ennek persze össze, összeegyeztethetőnek kell lenni a kohéziós politikákkal, és ez különösen fontos lesz a nagyobb projektek végrehajtása során, amelyeket a kohéziós politikából finanszíroznak kritikusnak tartjuk, hogy a tagállamok meg, meg tudják határozni saját infrastruktúráikon belül, hogy mit tudnak elképzelni a Connecting Europe finanszírozásából, és utána melyek lesznek azok a projektek, amelyet a kohéziós politikából finanszíroznak. Ez tehát nagyon alapos tervezést igényel. A kohéziós alap és az energiahatékonyság és lakhatási ágazat külön figyelmet érdemel az egyes alapokban. A kohéziós alapnak megvan a saját magyarázata, olyan területekre koncentrál, mint a szállítás, közlekedés, hangsúlyt helyez az Európán átívelő hálózatra, környezetre és infrastruktúrára, ezért nem lenne helyes, hogy ezt a ezt a célt fenntartsuk. Ami a lakatási és energiahatékonyságot illeti, az ERFA erre felhasználható. Saját elemzésünk szerint jó egyensúlyt teremt ez az alapok felhasználásában, de tudjuk, hogy vannak, hogy, vagy egyes tagállamokban ez annyira nem fontos, Azonban a kohéziós alapok megnyitásával azt kockáztatjuk, hogy ez a cél elsikkad, és nem, ér, nem érjük el azt a beruházást, ami, amire azt elsődlegesen szánták. Hadd mondjak pár dolgot az ETC rendelkezésről. A bizottság megnövelte az ETC e alapot felismervén ennek a fontosságát, a területi együttműködés jelentőségét a kohéziós politikák keretében. Fontos lépés az, hogy önálló rendelkezést hozunk létre az ETC-nek, a területi együttműködési alapnak, és hogy lehetővé tegyük egy egyértelmű szabályrendszer létrehozását a megvalósításához. Ezt az alkalmat használtuk fel, hogy számos új elemet vettünk bele, amelyel áramvonalását tehetjük a megvalósítást. Össze kell kapcsolni a területi együttműködést a legfontosabb programokkal, és ennek az egyik módja az, hogy partnerségi szerződéseket kötünk, amelyek hivatkoznak az együttműködési prioritásokra, így tudjuk motiválni a tagállamokat hogy megtervezzék, hogy az egyes finanszírozás alapokat miként lehet felhasznál, felhasználni. Ami a regionális stratégiákat illeti, fokozni akartuk az összekapcsolódást az egyes területek között. Ez szerepel a partnerségi szerződésekben is, ahol a tagállamok azáltal, hogy megállapítják ezeket a prioritásokat, hivatkoznak a makroregionális stratégiákba fektetett hozzájárulásukra és az LTC-re is, de az LTC rendeletben nagyon konkrét beruházási prioritásokat határozunk meg, amelyek eh, finanszírozást tesznek eh, lehetővé a, transz, a nemzet, nemzeteken közötti programokból, eh, a makroregionális stratégiákban. Ez tehát egy nagyon konkrét kapcsolat, amelyet így teremtettünk. Elnök úr, azt hiszem, hogy mindent érintettem, amelyet eddig eh, kérdésként feltettek. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm ezeket a részleteket. Most megadom a szót a tagjainknak. De Angelis kolléga lesz az első hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden, röviden szeretnék elmélkedni az együttműködési rendeleten. Úgy vélem, hogy ez az eszköz rendkívül fontos, főleg ami a fejlődést illeti. Úgy vélem, hogy az első cél az a területi együttműködés megerősítése. Úgy vélem, hogy a rendeletnek az a célja, hogy elősegítse a leg nagyobb együttműködést különböző országok között. Pontosan azért, mert a területi együttműködés nagyon gyakran segít problémákat megoldani. Egy országnak a problémáit, egy régiónak a problémáit, amelyet nem lehet megoldani a regionális, illetve az ország vagy a regionális határain belül. Emiatt szükség van arra, hogy stimuláljuk a növekedést, ösztönözzük a bevált gyakorlatok elterjedését, javítsuk a szektoriális politikák elterjedését és együttműködését, elősegítjük a befektetéseket, és úgy vélem, hogy ezeknek a forrásoknak a jó felhasználásával el tudjuk kérni azokat a célkitűzéseket, amelyek nagyon fontosak a számunkra a foglalkoztatottság, illetve növekedés szempontjából. Úgy vélem, hogy pontosabb megszövegezés kell, ami a finanszírozandó projekteket illeti, nagyon világos célkitűzéseket kell meghatározni. Tehát tulajdonképpen ez kellene, hogy jobban meg kell határozni a projekteket, a projekteknek meg kell felelnünk az európai prioritásoknak, és a stratégiákkal összhangban kell, hogy legyenek regionális szinten és európai szinten. Tehát szükség van nagyobb koordinálásra, nagyobb integrációra hogy jobban integrálódjanak a helyi, nemzeti és európai programok. És van még egy pont, amit kiemelnék, az egyszerűsítés. Egyszerűsíteni, gyorsítani. Ezek a célkitűzések, amelyek fontosak számunkra. Csökkenteni kell az administratív terheket a programok végrehajtói számára, és ezáltal a projekt is olcsóbb lesz. Én úgy vélem, hogy a az adminisztráció, az vállalkozó barát kell, hogy legyen. Barátja kell, hogy legyen az lakosságnak. És ezért hangsúlyozom ki az egyszerűsítés fogalmát. Aztán a költsége minőségének kérdését is fel szeretném venni. Van persze, vannak összegek, az nagyon fontos, de hogy ez a költség, ez jó minőségű legyen, azaz hatékonyan legyen felhasználva, eh, felhasználva a forrás minősített projektekre kell felhasználni ezeket a forrásokat. És mindez akkor lehetséges, hogyha olyan szabályokat alkalmazunk, amelyek megkönnyítik a forrásokhoz való hozzájutást. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Francesco. Nem akarok Hübner asszony helyébe lépni, azonban itt átmenetileg őt képviselem. A listán kilenc felszólalót látok, mindösszesen 20 percünk van hátra, tehát ezzel zárom a listát. Mindenkit arra kérek, hogy maximum két percben korlátozza a felszólalását. én lennék a következő felszólaló, de ez nem lenne sportszerű, úgyhogy én majd a legvégső pozícióban szólalok fel. Akción. Nos, a frakcióm nevében szeretnék néhány dolgot mondani. Ami a tematikus megközelítést illeti, nem vagyok teljesen elégedett azzal, amit Martin úr mondott a érvelését nézzük meg. A, vannak az átmeneti e, térségek, ahol is a 9134 cikk szerint eh, a források 80%-át használják fel, aztán szó volt a 20%-ról. Nem értettem, hogy miért zárnak ki egyes térségeket, egyes szektorokat. Miért? a nem fontosak ezek? Tehát vagy vannak tematikus célkitűzések, vagy nincsenek, mert már jelenleg is eléggé limitáltak, nem kell ezeket még tovább korlátozni, mert ezáltal nem lesz meg a megfelelő rugalmasság, amit fel kell mutatni annak érdekében, hogy elősegítsük a, a, a térségeket. Ráadásul ezek igen eltérőek, még Németországon belül is igen eltérő GDP-vel és jellegzetességekkel rendelkező térségek vannak. Tehát ezért egy kicsit fenntartásokkal élünk, meg kellene határozni pontosabban ezt a kérdést. Aztán van néhány problémám a melléklet el, azt mondtuk, hogy a környezetvédelem és, a, és az éghajlat védelme is rendkívül fontos, de itt csak mennyiségi eh, kritériumok vannak, talán érdemes lenne eh, minőségi kritériumokat is felmutatni. Tudom, hogy nem lehet eh, részleteiben menően ezt kifejteni, de azt hiszem, hogy például nekem nem elég az utak biztonsága politikának a kiemelése tekintettel arra, hogy mi a ki, a célkitűzésünk. Ami aztán a városi környezetet illeti, köszönöm a magyarázatot, mert nem értettem pontosan, hogy miről van szó, de akkor felvetődik a kérdés, hogy mindaz, aki itt szabályoz, amit itt szabályoztak, az elégségesen nem kellene további magyarázatokat hozatani, mint ahogy ön tette. Rendben van, tehát hat további előadó, hogyha megtartják, betartják ezt az időt, akkor kiváló lenne. Lambert. Er e- e- Köszönöm szépen. Nos, csak egy percre lesz szükségem. Két eh, dolgulagra szeretek rámutatni. Az első a területi együttműködése vonatkozik. Eh, Nos, eh, nagyon helyes, hogy rámutassunk arra, hogy a szomszédsági politikával való kapcsolatot, és hogyha jól értettem, akkor a bizottság a jelentésében el, átvette a javaslatainkat, úgy, ahogy Bobinska asszony kidolgozta. Ez azt jelenti, hogy mi azt kérjük, hogy á, gondolják át a pénzügyi eszközöket, az egész adminisztrációt gondolják át, ami a ö, határokon átnyúló szomszédsági politikákat illeti. Ha jól értettem, az AFED bizottságban nagyon pozitív a hozzáállás, tehát ez egy lényegi megjegyzés, amit mi teszünk, arra vonatkozóan, hogy miképpen kell kezelni és irányítani a forrásokat. Tekintettel arra, hogy itt országokon, határokon átnyúló kérdésekről van szó, interregionális és határokon átnyúló. A másik, a partnerségi kérdés rendkívül érdekes. Elegedett vagyok az információkkal, amiket hallottunk. Tehát a partnereket támogatni kell a tagállamokban, és azon a szinten kell elkészíteni és meghatározni. Hogyha ezt a kérdést jól kezeljük, akkor nem kell ezt a kérdést összekeverni a makrogazdasági eh, kondicionalitással, mert hogyha látjuk, hogy milyen kapcsolat van a tagállamok és az Európai Unió között, akkor ezt el kellene kerülni. Nos, úgy vélem, hogy hogyha ez nincs meg, akkor egy merően politikai vitába fogunk belekeveredni, és akkor a különböző tagállamok más álláspontot fognak képviselni tekintettel a válság időszakára, amelyben vagyunk. Mulțumesc um, Am să mă refer uh, mai întâi la raportul domnului Olbricht uh, și uh, revenind la prezentarea pe care a făcut-o. Köszönöm szépen, ha megengedi, akkor Olbrich úrnak a jelentésre fogok hivatkozni, és arra is fogok hivatkozni, amit Martin úr mondott. Nem vonom kétségbe a bizottság jó szándékát, ami a városi fejlesztési projekt illeti, én azt mondom, hogy nekünk nagyon oda kell figyelni, mert ez a projekt, ami alapvetően egy jó minőség, mert ezek eh, fejlesztést indítanak el, én úgy gondolom, hogy ennek a projektnek mindenképpen támaszkodnia kellene a realitásra, és nagyon fontos, hogy a helyi területi igényeket elégítse ki. A jó szándék tehát nem elégséges, hanem egyszerűen csak jól kell megszervezni nagyon fontos, hogy megfelelő legyen, legyen ezeknek a városoknak kiválasztása. És úgy vélem, hogy ezek a százalékoknak a meghatározása nem a legjobb. Igazándiból városoknak, a városok listája nem elégséges. Úgy vélem, hogy több várost kellene feltüntetni. Városi környezetet kellene feltüntetni a bizottság javaslata, amelyik azt mondja, hogy egy olyan vállalat, amely több mint 50 alkalmazottat foglalkozhat, nem használhat európai forrásokat, csak kutatásfejlesztésre. De nézzük a valóságot. Ha lehet tövetezzük, hogy a kis és középvállalkozásoknak, eh, hogy hozzáférjenek ezekhez a forrásokhoz, akkor úgy vélem, hogy egyenletlenség fog kialakulni. Úgy vélem, hogy szükség van arra, hogy ebben a kérdésben egy olyan javaslatot tegyünk, amely jobban megfelel a valóságnak. Ami a kohéziós alapot illeti, van egy problémánk ezzel a gazdasági megfeleltetésnek, a, mert problémák vannak makrogazdasága, tehát hogy nincs összhangban minden egyes országban az ország makrogazdasága a regionális terület fejlesztése. Hogyan fogjuk kezelni aztán a Connecting Europe Facility-t? Én úgy gondolom, hogy akkor, ha jól értettem, hogy a kohéziós alapból fogunk oda irányítani forrásokat, de aztán mi lesz ezekkel? Hogyan fogjuk kezelni, amikor egy konkrét projektet akarunk támogatni, amennyiben ez a projekt a legjobb lesz. Meg kell találni tehát a legjobb eszközöket ahhoz, hogy támogassuk a különböző projekteket a különböző tagállamokban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Alfonzi. Igen, elnök asszony. A területi együttműködéshez szeretnék szólni. Úgy vélem, hogy nagyon aggasztó a tengeri határa kérdése. A NAC három szintjén az olyan szigetek esetén, mint Korzika és Szardénia, az együttműködés nem mehet Korzika és Szardina között. Tehát ezt Cagliari és Bástián keresztül hogy kell, hogy menjen az együttműködés, és ott van ez a 150 kilométeres határ, ahhoz, hogy meglegyenek ez az EGTC-k, és például a Baleári szigeteken, Baleári szigetek több mint 150 kilométerre van Korzikától, tehát nem tudnánk itt létrehozni egy EGCT-t. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a, a tengeri határokat, mert ez az egész szabály szárazföldi határokra volt kidolgozva, de látjuk, hogy vannak további olyan térségek, amelyekben ezek a kilométerek, ezek a szabályok nem teszik lehetővé, például az előbb említett Korzika, Szardinia, Balári szigetek. Én úgy vélem, hogy a szigetek esetén valamilyen kivételt kellene tenni, a tengeri határokat kellene, kellene figyelembe venni mindenképpen, annak érdekében, hogy ők is fel tudják használni ezeket a forrásokat. A második mm, pont a makrorégiók, egy elégedettek vagyunk, mert azt látjuk, hogy a bizottság eh, figyelemmel követi ezeket a területi együttműködési politikákat. Egy, eh, egy teljes átfogó eh, kép nélkül nem tudnánk kezelni a makrorégióknak a kérdéseket. Tudjuk nagyon jól, hogy Európában vannak olyan területek, amelyek ha több határon is átnyúlnak. Az ilyen területeknél egy átfogó képet kell látnunk, és úgy vélem, hogy a makroregionális stratégiáknak sokkal nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani. Köszönöm szépen. Uh, Frau Lukaczewska, bitte. Lukaczewska asszony. Köszönöm szépen. E, az e, Európai Régión Területi Fejlesztési Alap hoz szeretnék szólni. Olbrecht kollégához szeretnék utalni, mert az én régióm egy olyan régió, amelyikben erős a dohánytermesztés. Megértem, hogy miért zárták ki, és értem, hogy összefügg az európai egészséggel, ugyanakkor, hogyha megnézik az európai egészségügyi politikánkat, úgy gondolom, hogy hozzá kellene adni további ágazatokat is, mint például az alkohol és alkoholos termékeket, alkoholtartalmú termékeket, vagy a gyors étkezéseket. Én úgy gondolom tehát, hogy nem csak a dohányipart kellene kizárni ebből a for, ezekből a forrásból, hanem másokat is, akkor legyünk következetesek. Ami aztán az Európai Szociális Alapot illeti, tudjuk nagyon jól, hogy mennyire fontos a, e, ez a, ahhoz, hogy csökkentse a munkanélküliséget, e, főleg a fiatalok körében. Ezeket a kérdéseket ugyanakkor az anyag túl általánosan kezeli, nagyon sok általános kijelentés van, például az aktív integráció, az mit jelent? Aztán a szociális marginalizációról van szó, a romákról van szó, de akkor miért nem beszélünk a, a bevándorlók közösségét? Úgy gondolom, hogy az nagyon fontos. Aztán ott van a, a magas minőségű egészségügyi szoltatásokhoz való hozzáférés, nos, tudjuk jól, hogy hogyha magas szintűek ezek a szolgáltatások, akkor nehezen hozzáférhetőek, nagyon drágák lesznek, és ekkor problémák alakulnak ki. Van más probléma, a férfiak és nők közötti egyenlő mond. erről ezt említi az anyag, de ugyanakkor miért nem beszélünk a juttatások és bérek egyenlős, egyenlőtlenségének a csökkentéséről? Elnézést kérek, hogy arról beszélek, hogy hatékonyabban kellene felhasználni ezeket a forrásokat, de úgy vélem, hogy ezen a szinten szükség van arra, hogy a képzéseket, amelyeket adnak a munkanélkülieknek, ők nem tudják felhasználni ezeket a képzéseket, nem jutnak vissza a, a munka világában, ezeket a képzéseket csak azt a cél szolgálják, hogy utána javítsák a statisztikákat, és csak azt mondhatjuk, hogy részt vettek, hogy segítünk nekik. De ezek az emberek nem jutnak vissza a munka világába. Ezekre oda kellene figyelni, és ne csak önmagáért legyen a képzés. Köszönöm. Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να τονίσω και... Nos, én is ki szeretném hangsúlyozni ezzel a témával kapcsolatosan, hogy 2006-ban meg 2006-ban született, hogy ez a rendelet viszonylag kicsi, és azóta sokat javult, a bizottság sok kiegészítés, pontosítást ez közölt, ami a kohéziós politikát illeti. De amikor szó van a finanszírozások egységesítéséről néhány prioritás figyelembevételével, a 2020-as stratégia figyelembevételével, a fejlődés, ellenőrzés, az egyszerűsítés és különböző egyéb célok vannak. Ezek nagyon fontos pontok ebben a javaslatban. A zöldek számára természetesen a fenntartható fejlődés, az hatékony energiafelhasználás, a megújuló energiák felhasználása, az éghajlatváltozás elleni harc és a, kockázat, a környezeti kockázatok csökkentése szerepel. Úgy véljük tehát, hogy jobb előre hat, tenni, mi semmint később javítani a már bekövetkezett kár, káron. Nos, Úgy vélem, hogy lehetséges optimizálni az eredményeket úgy, hogy hatékonyabban használjuk a rendelkezésre álló forrásokat. Aztán, ami a különböző rendeletek és irányelvek közötti kapcsolatokat illeti, például a tengerhajózási struktúrákat, a biodiverzitás felhasználása, ezek mind-mind összefüggnek ezzel a rendelettel úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy a Natura 2000 régiók számára is hozzáférhetővé kell tenni ezeket a forrásokat. Görögországban ezeket a régiókat nem segítették elő eléggé ezekkel az eszközökkel. Köszönöm. Letzte Rednerin vor den Berichterstattern nochmal. Äh, und ich muss betonen, dass ich nicht für mich rede in meinem Namen, sondern für Frau Westphal, die zwar im Raum ist,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 nem akarunk szétforgácsolódni. Ezzel együtt a régióknak olyan helyzetbe kell kerülni, hogy a saját szükségleteikhez támogatást tudjanak kapni. Különféle prioritásokat kell meghatároznunk azon területeknél is, ahol kevésbé érintett a gazdaság Lehet, hogy a, a céljainktól eltérő irányokat kell majd megállapítanunk az adott konkrét esetekben. Más és más szükségletei vannak például a, a jól fejlett régióknak. Vannak régiók, ahol komoly szükség mutatkozik. Ez a szándékaink ellen menne, hogyha itt a támogatást befagyasztanánk. Vannak ugye, olyan témák, amelyek a, például a pártlikázott pénzekkel kapcsolatosak, erre nem kaptunk minden esetben kimerítő választ. A, a százalékos megosztás például Mondjuk Luxemburg esetében nem probléma, de hogy Németországnál ugyanaz problémát okozhatna. Volt egy kezdeményezés, amelyet félretettünk azért, mert az igazgatási költségei túl magasak voltak, de eh, a városok eh, kiválasztása az egy olyan gondolat, amelyet támogatni tudunk. Biztos vagyok benne, és meggyőződésem, hogy a döntést tagállami kézbe kell letenni. Úgy gondolom tehát, hogy a kérdésen tovább kell dolgoznunk, nagyobb rugalmasságra van szükség, a, a rendeletet az adott prioritásokkal kell összhangba hozni. Ez volt Westphal asszony észrevétele, és most Mariának adnám meg a szót. Ő az előadóként szólal fel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Remélem gyorsan tudok hozzászólni. Négy megjegyzésem lenne a bizottsági képviselőhöz. nem szabad elfelejteni, hogy az utóbbi években micsoda konvergenciát ért el az Európai Unió. Nagyon fontos, hogy a hatékonyságra odafigyeljünk, és nem szabad olyan eredményeket elérni, amelyek eltérők a különböző térgés, térségekben. A regionális politikának ez a célja. A makrogazdasági a makrogazdasági feltételeknek is meg kell felelnünk mindenképpen. Ezt nem szabad elfelejteni, mert különben e, az történik, hogy a tagállamok, akiket sújtja ez, az kettős teher. Egyrészt nem kapják meg a tereket, másrészt további e, hátrányokat kell leküzdenük. Aztán ott vannak a tartalékok, a növekedési tartalékok létrehozása nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy pozitív ösztönzők legyenek, és nem az kell, hogy legyen, hogy átvisszük a forrásokat a legjobban működő programokhoz. Mert nagyon fontos, hogy ezek a kérdésekkel foglalkozunk. Úgy vélem, hogy a bizottság részéről a munka jó, de még van kiegészíteni való. Köszönöm. Ganz kurz. Köszönöm szépen Malasszony, nagyon röviden, egy perc. Thank you very much. Köszönöm, elnök asszony, nagyon röviden. Néhány észrevétel. Köszönöm szépen a visszajelzéseket, köszönöm az észrevételeket. Először is eh, de Angelis úrnak mondanám, egyetértek azzal, amit mondott. Lehet, hogy eh, erősítenünk kell a rendeletet, mindenképpen támogatnunk kell a növekedést és a munkahelyteremtést, az is fontos, hogy egyszerűbb legyen a szabályozás, e, aztán a, e, a kiadás csökkentés, illetve a, a közigazgatás e, súlyának a súlyát is csökkenteni kell. Nisztelrooy úr említette az ETC és a szomszédsági eszköz kapcsolatát. Úgy tudom, hogy decemberben 5-én és 6-án jön az adott témának a felelőse, akkor majd leülünk és egyeztetünk vele. Tudom, hogy az ETC szabályozás segítségével egyszerűbb és könnyebbé lesz a programok működtetése. Alfonsi úr, igen, ismerem a problémás ügyet, ami a 150 kilométeres távolsággal kapcsolatos. A franciák kar és beszéltem francia parlamenti képviselőkkel, önnel is, és az érintettekkel továbbra folytatnám a megbeszélést. Fontos kérdésről van szó. A makrogazdasági kérdéssel kapcsolatban tudom, hogy dolgozik egy jelentésen. Ebben együttműködnék önnel. A makro régiós kérdést sokkal tisztábbá, egyértelműbbé kell tennünk. A bizottság képviselője is elmondta, hogy itt kapcsolódási lehetőségek adódnak. Köszönöm. További felszólaló nincs a listámon. Most a az előadók számára lehetővé teszem, hogy felszólaljanak, amennyiben óhajtják ezt, vagy esetleg megvárjuk a következő munkavilésünket. De ugye itt van ez az Európa összekapcsolása eszköz, Paké úrnak is adnék egy lehetőséget arra, hogy a bizonyos kérdésekre választ adjon. Jan, egy perc. Úgy gondolom, hogy tartsuk magunkat a programhoz, és vannak tagok talán, képviselők, akiket érdekel a téma, érdekel az eszközt. Ezt az eszközt mikorra tervezték? már fél órával ezelőtt volt program szerint. Azt hittem, hogy bizonyos képviselőtársaim részt akartak venni a vitában. 11 óra 11, 15-kor kezdjük a, a tanulmány ismertetését. Jó, köszönöm szépen, akkor majd legközelebb kérjük fel az előadót. Akkor Paké úr, kérem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy bemutathatom az Európa összekapcsolós eszközt ennek a szakbizottságnak. Nagyon fontos, hogy kapcsolatok legyenek az európai, illetve a regionális szint között. Erre majd visszatérek. Az Európai Összekapcsolódási Eszközt egy hónappal ezelőtt fogadta el a bizottság. Ez javaslatokból álló csomagnak az egyik része, a bizottság ezt úgy fogadta el, hogy ez jelentős hozzá e, e, jelentős hozzájárulást e, teljesít az európai növekedési menetrendben, az IKT-ben, az energiában és a közlekedésben is. Ennek az eszköznek a segítségével előre, előrehaladást érhetünk el. Integrációról van szó, szinergiákról van szó az eszközben, illetve az Európai Unió hozzáadott értékeiről. A bizottságnak a célja az, hogy megfelelő szinergiákat találjon eme három ágazat között. A bizottság ugyanakkor megpróbálja a szinergiát és az integrációt megtalálni a szakpolitikai és tervezési keretek között, az energia és a közlekedés, valamint az EU eszközök vonatkozó iránymutatásait vesszük itt figyelembe. Ez a több éves finanszírozási keretnek az egyik eleme. Itt tágabb értelemben kell vizsgálnunk a kérdésköröket, hogyan tudjuk támogatni az ágazatok, az ipar, illetve a tagállamok erőfeszítéseit a, e, a, az európai közlekedési hálózatok fejlesztése során. Ez az eszköz egyébként az állami és a magánszektorbeli finanszírozás között is kapcsolatot teremt. Megnéztük, hogy hol támasztható, vagy hol indokolható az állami finanszírozás. Ebben az eszközben jó néhány rendelkezés szól az innovatív finanszírozás lehetőségeiről a különféle projektfinanszírozások kapcsán. Amikor szükség van állami finanszírozásra, konkrét esetekben tovább is léptünk, és megpróbáltuk feltárni, hogy ha már állami vagy közpénzekről van szó, akkor hol van az a szint, ahol az EU pénzeket be lehet kapcsolni. A, a TEN-T e és hasonló projekteknél feltétlenül szükség van európai finanszírozásra. A, a belső piaci dimenzióban meg akarjuk találni a kapcsolódási pontokat a szakpolitikai szinthez, különösen a kutatási és innovációs program vonatkozásában, ami e hétre várható. Aztán van egy a három szektornak egy külső vagy külügyi vonatkozása, ez is kritikus, ezt majd később tárgyalnám részleteiben. Az Európa összekapcsolódási eszköz teljes mértékben összhangban van az egyes regionális szakpolitikai eszközökkel, a digitális terület, illetve az IKT terület példáját említeném illetve a regionális eszközöket, nyilvánvaló, hogy itt mindenképpen összörözni kell a felzárkózást, a széles sávú internet kiépítése kapcsán. Ezt nem lehet sem regionális, sem nemzeti szintre korlátozni. Energiaügyben reméljük, hogy a tagállamok továbbra is folytatják a regionális szakpolitikai eszközt, a, a, a, a a forgalmazás, illetve az elosztás területén. Az európai összekapcsolási eszköz csak kiemelt korridor, illetve egyéb prioritási területekre fókuszál a TEN projektnek a, a keretein belül. Az összekapcsolódási eszköz nem váltja ki a kohéziós alapokat, illetve a kohéziós finanszírozást, ezt tudják, hogy a kohéziós alap nagyon is fókuszál a, a közlekedésre, illetve az európai közlekedési rendszer kiépítéséhez. Az összekapcsolódási eszköz ezt kiegészíti azáltal, hogy az alaphálózatnak a határon átnyúló elemeire koncentrál, illetve azokat az elemeket támogatja, amelyeket az alaphálózatban nagy nehézségek árán lehet csak teljesíteni. A bizottság javaslata arról szól, hogy a tagállamok kötelezzék el magukat arra, hogy 2030-ra egy integrált európai alaphálózatot építenek ki. Ez nyilvánvaló minden, mind a 27 tagállamra érvényes, és ennek az lenne a garanciája, hogy mind a 27 tagállam hatékonyan fel tud lépni a belső piacon. Ez a terfúvarozásban, illetve az emberek mobilitása tekintetében is nagyon fontos. Ez az alaphálózat 2030-ig a célt lehetővé teszi, a bizottság pedig jelentős előrelépéseket tett, Ugye a meglevő TNT hálózat egy indikatív hálózatot ö, ö, körvonalaz, most azonban azt kérjük, hogy a tagállamok egy kötelező hatályú ö, ö, elkötelezettséget vállaljanak. Ö, fontos, hm, hogy a beruházásokat mind a 27 tagállam koordinált módon tegye meg. Hm, a tervezésben is vannak ö, jogszabály, illetve szabályozási komponensek. A tagállamok számára ezek ambíciózus célok, ki kell ezeket e, egészíteni az Európai Unió részéről fókuszált és hatékony támogatással. A bizottság ezért javasolja, hogy korlátozott számban építsünk ki az alaphálózatok között korridorokat, folyosókat, ez a nemzeti szintű, illetve az ágazati, az iparágak közötti beruházásokat támogatna, annak érdekében, hogy az eredményeket hatékonyabban tudjuk teljesíteni. Az európai összekapcsolódási eszköz az 1,7 milliárd eurót tartalmaz, ebből 10 milliárd eurót a felzárkózó, illetve a kohéziós alap államainak tettek félre. Az egyik legvitatottabb eleme az összekapcsolódási eszköznek, ez az elem, és ezt az összes érdekel bevonásával szok, tárgyaltuk meg. A 10 milliárd eurót különféle támogatások finanszírozására szánjuk. Ehhez egy azonosított projektok, projekteket tartalmazó listára van szükség. Ezek közül kell kiemelni azokat a projekteket, amelyek E, központi fontosságúak, e, vannak határon átnyúló projektek, illetve vasúti szállításra kapcsolatos e, projektek, ezek a legnehezebben teljesíthetők. Nem csak a kohéziós államokban, hanem az összes tagállamnál a, az ilyen határon átnyúló elemek a legnehezebben megvalósíthatók, és politikailag nem számítanak prioritásnak a 10 milliárdos kvázi lehetőség vagy keret a kohéziós tagállamok egyesített erőfeszítéseit van hivatva támogatni. A az európai összekapcsolódási eszköz a versenypályáztatás útján fog működni. A tagállamok különféle projekteket fognak előkészíteni a projekt lista alapján, ez az összekapcsolódási eszköz mellékletében található majd. E, nyilván e, e, átláthatóságra és tervezetőségre van szükség. Ennek az az előnye, hogy az eszköz minden tagállamok, minden tagállam számára lehetővé teszi mától 2014-ig, amikor az eszköz teljesen operatívvá vál, válik, hogy ebben az időtartamban teljes mértékben kidolgozzák projektjeiket. A, a pályázati felhívás után lehet benyújtani a pályázatokat, meg az elbírálásnál a minőség, az érettség, illetve a hozzáadott érték maximalizálása lesz a legfőbb értékelési szempont be kell vonni a végrehajtó ügynökséget, illetve professzionális szakértő testületeket kell bevonni az elbíráláshoz. A 10 milliárdos kereten belül csak a kohéziós erők, kohéziós országok vehetnek részt. Ezen túlmenően a 10 milliárdos keretből infrastruktúrális munkálatok részesülhetnek. Más szóval gondoskodunk arról, hogy a 10 milliárdot maximálisan ki lehessen használni úgy, hogy nemzeti szintről kofinanszírozzák a kiválasztott projekteket. A kollégáink a kohéziós országokban, illetve közöttünk az a fő kérdés, hogy az ilyen pályázati felhívás milyen mértékben teszi lehetővé a saját, országok szám, saját országokon belül a projektek kiválasztását. Ugye, mint például a kohéziós alapnak is vannak különféle nemzeti alkeretei. A bizottság úgy döntött, hogy ez esetben nem lesz meg a nemzeti keret, ennek az a célja, hogy biztosítsuk azt, hogy az egyes projektek között is versengés van. A TNT eh, programon belül eh, ezzel biztosítani akarjuk a rendkívül jó minőséget, de ezen túlmenően a, a kiérettséget, a, a programoknak a kiérleltséget is biztosítani akarjuk. Tehát a, a minőség és az kiérleltség szempontja jelentős nyomást fejt ki nem csak a tagállamokra, hanem a projekteknek, a támogatóira, az infrastruktúra menedzserekre, e, illetve e, azokra a kikötőkre például, ahol az adott projekteket e, kidolgozzák. A projekteknek a felelősei ebben a programozási időszakban azt mondták, hogy hogy jelentős nehézségeket okoztak nekik a projektek. Most adom a 2011 és 2014 között kidolgozhatják a határon túlnyúló projekteket a TNT hálózatokon belüli kapcsolódási pontokra. Tehát nincsenek nemzeti keretek és versenytárgyalásos eljárás sor, sor, versenypályázatokon születnek meg a döntések, a bizottság úgy gondolta, hogy amikor az összekapcsolódási eszköz alapján kiválasztja a projekteket, akkor mindenképpen jó egyensúlyt kell találnia a tagállamok között. Ugye ez nem egy mechanikus garancia, hogy mindenkinek megfelelő részesedése lesz a tagállamok közül a projektekből, hanem biztosítani akarjuk, hogy az alaphálózat, illetve a kapcsolódó projektek jól eloszlanak az érintett tagállamokban. Tehát ne csak egy vagy két tagállamra koncentrálódjanak ezek a projektek, hanem valahogy próbáljuk ezeket megosztani az összes 27 tagállam között. Hangsúlyoznám, hogy a kohéziós a tagállamoknak van ugyan 10 milliárdos elkülönített kerete, de teljes mértékben hozzáférnek a többi pénzhez is. Ugye 1,7 milliárd euró az, ami mind a 27 tagállam számára elérhető. Ja, 21,7 milliárd. fontos számunkra, hogy egymást kiegészítő módon viselkedjenek az eszközök a többi részvonatkozásában tehát a tagállamok egyrészt az alaphálózatot kell, hogy kiépítsék, de hogyha ennek egy nemzeti szinten akarják továbbvinni a projektet, akkor ennek mindenképpen illeszkednia kell az alaphálózathoz. Nagyon fontos itt az ERFA-nak a szerepe is, az infrastruktúra tekintetében, illetve a szekundér, valamint a harmadlagos hálózatok vonatkozásában is minden olyan tagállamnál, ahol az ERFA finanszírozása érvényesül. Az Európai Összekapcsolási Eszköz mellékletében meg lesz a, illetve megvan a, a projektek listája a tagállamokkal. Öt körben folytattunk tárgyalásokat. Ennek alapján születtek meg a projektek, ez született meg a projekteknek a listája a projekt megbeszélésébe bevontuk a DG Regio, illetve a DG Move munkatársait is, annak érdekében, hogy teljes mértékben tisztában legyenek a jelen helyzettel, illetve, hogy teljes komplementer hozzáállást tudjunk megvalósítani a következő programozási időszakban. Itt a DG Regióból jött kollégáim vezetik majd a tárgyalásokat, de a DG Move munkatársai is teljes mértékben részt vesznek a folyamatban. Köszönöm a türelmüket, és szívesen várom a kérdéseiket. A DG Információs Társadalom, a DG Energy képviselői is érintve vannak, tehát együttesen azért érkeztünk ide, hogy megválaszoljuk a kérdéseiket. Köszönöm, igazgató úr. Most megadom a szót Bergovic úrnak, aki a régió főigazgatóság képviselője parancsoljon. Köszönöm szépen, én csak nagyon röviden szeretnék szólni a komplementaritásról. Ahogy önök is tudják, a bizottság javaslatának központjában a nyár előtt a különféle eszközök integrációja állt EU szinten. A szállítás és a TNT területén, valamint az IKT területén is, sokkal kevésbé az energiainfrastruktúra kérdéseiben nagyon szorosan együttműködünk, és ez nagyon fontos lesz a tagállamok számára a jövőben. A rendeletek két mechanizmust két mechanizmussal biztosítják a komplementaritást. Az egyik a közös stratégiai keret, amelyben a bizottság az összes csom elfogadott csomagokat szeretné úgy kidolgozni, hogy azok együttműködés, együttműködhessenek IKT, szállítás, kutatásfejlesztés, oktatási politikák terület, területén is. Itt fogunk tehát egyetemű, egyetemű feltételeket megszabni ezeknek a eszközöknek. A második szint pedig a nemzeti szint, amely számunkra nagyon fontos. A partnerségi szerződésekben azt látják, hogy van egy rész, amely integrált megközelítést alakít ki a területi fejlesztésben, és ezt láttuk, hogy nemzeti szinten is lesznek olyan mechanizmusok, amelyek Eh, egymást kiegészítik, amely eh, nemzeti szintű koordinációt feltételez, eh, például az Európa összekapcsolási eszközben is, és a kózis politikában, és mindezek nagyon intenzív vita tárgyát képezik a bizottság és a tagállamok között, azért, hogy működjön a lehető legjobban, és hogy maximalizáljuk a hozzáadott értéket. És ahogy Martin mondta, operációs tekintetben a, a nagyobb projektek, amelyeket mi most vizsgálunk, és szorosan együttműködünk a bizottságbeli kollégákkal, ezzel szeretnénk elérni, hogy minden összekapcsolódik és minden passzol. Köszönöm szépen. Okay. Köszönöm, mondja az elnök a rövid előadást. Kietten kértek szót, Orbicht úr először. Nagyon örülök, Örömmel hallom, hogy milyen jól lesz koordinálva ez a két eh, eszköz. A múltban voltak ugye vidéki területek és regionális fejlesztés, gyönyörű koordináció zajlott, de semmi nem működött. Teljesen elkülönült. És eh, hadd mondjam el ezeket az elemeket, és eh, szeretném megkérni a DG Move képviselőt, hogy jól értettem-e vagy sem. Hiszen egy hipotézis kell eh, most ellenőrizni, nem a kérdéseket. Először is. Ön azt a kifejezést használta, hogy ablak. És a kohéziós országok pénze, a régió főigazgatóság pedig ma azt mondja, hogy a kohéziós alapból származik a pénz. Onnan származik-e tehát a pénz, vagy adják-e a kohéziós országoknak? Kettő. A a tanács és a parlament legne, legnehezebb problémája a limitek meg a, meg a, a, a megállapítása 2,5 GNI-ben, hogyha a kohéziós alapból veszük a pénzt, vagy a kohéziós országoknak adjuk a pénzt, akkor a limitet csökkentjük. És hogy a limitet csökkentjük, a 2,5-ről 2,3-ra, 2,4-re nagyon-nagyon nehéz, nagyon súlyos fotákat folytatunk most a magyarokkal, Lettországgal és így tovább. A kérdés tehát az, hogy benne, benne szerepel ez a limitben, vagy sem, vagy a TNT-t bővítjük. Hogy jól értsenek engem. Elnézést. Tehát, hogy jól értsenek engem, semmi gondom nincs az ideológiával, a komplementaritással, az alaphálózattal, minden gyönyörű, a határokon átnyúló projektek, semmi gond. De számomra a TNT bővítése és annak nagyobb beruházásai, és hogy 10, 10, 10 milliárdra többet fejlesztünk a kohéziós országokba, tegyük meg. De hogyha tagállamok egyetértenek, hogy a limitet leengedjük, akkor egészen más a kérdés. Van egy másik kérdés, az egész kohéziós politika azon a módszer, módszeren alapon, amit most magyaráztak el nekünk. Hogyha a pénzt kiveszük a kohéziós alapból, és kohéziós országoknak adjuk, az a kérdésem, hogy vajon közöse lesz a vezetése az összes pénzügyi rendeletek következményeinek, vagy centralizált tevékenységek zajlanak Brüsszelből irányítva az egyes ügynökségek révén. Ha tehát a pénzt nem költjük el, és az visszautaljuk, akkor ezért ki fog felelni? Az ügynökség vagy a tagállamok? Ezt tisztázni kell, mert vagy közös a vezetés, vagy új pénzeket fektetünk a TNT-be. Ezzel nincsen nekem gondom. Tegyünk csak több pénzt a TNT-be. A másik elképzelés az, hogy hagyjuk azt a kohéziós alapban, a nemzeti keretekben, hiszen önnek igaza volt, nincsenek nemzeti keretek az ügynökségeknél, de vannak ilyenek, a kohéziós politikában. Tehát nem lehet minden, minden összekeverni. Ha a nemzeti keretekben hagyjuk, akkor elkülöníthetjük ezt a pénzt, és a tagállam köteles lesz végrehajtani az ügynökség által elfogadott projektet. És a felelősség a tagállamnál lesz. Először is nekem semmi gondom nincsen az eszközzel, és az határon átnyúló kapcsolatok gondolatával sem álmodozunk az európai politikák komplementaritásáról, már elég régen tesszük, de ami a módszert illeti, és a politikai következményeket, azok nagyon nehézek lesznek. Önök is tudják, hogyha a pénzt kivesszük a lengyel kohéziós alapból, például, elveszük a román keretből, és Lengyelország igyezi meg a pályázatot, megkapja a román pénzet, pénzt. Mit fogják erről mondani a románok? Elvették a pénzünket. Lehet, hogy tévedek, de kérem magyarázzák meg, hiszen mi politikusok vagyunk. Nekünk kell a nekünk feltett kérdésekre válaszolni, és hogyan tudjuk megvédeni a, a nemzeti keretünket, hogyha éppen csökkentik ezt. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Kedves kollégák, figyelmeztetem önöket, hogy 11.30-kor ezt le kell zárnunk, e, tehát hogy annak érdekében, hogy legyen időnk a képviselőket meghallgatni, fogják rövidre. Mm, Fragen. Uh, also im Gegensatz zu meinem sehr geschätzten Kollegen Jan Olbricht. Köszönöm szépen. Jan Olbricht kollégának köszönöm a bevezetett hozzá kapcsolódóak. Nincsenek kétségem a felől, hogy valóban hatékony eszköz lesz, amelyik úgy mutatják, mint egy önálló egység. Németül van egy kifejezés, amelyik azt mondja, hogy a jónak az ellenkezője az, amikor a szándékunkban áll jót cselekedni erre a mechanizmusra 14 milliárdat írnak elő, plusz 10 milliárd, amelyek a kohéziós alapból származik. Talán a kolléga erről beszélt, nem értem pontosan. Mm, felvetődik a kérdés, hogy a kohéziós politika az továbbra is a regionális politika, vagy szakmai politika, ágazati eh, politikává vált? mi tehát létrehoztuk ezt az eszközt, amelyiknek célja a, célja a közlekedés és az energia, annak érdekében, hogy több pénzeszköz, pénzforrást átvigyünk a 2020-as stratégia támogatására. A közlekedési szakbizottságban vagyok póttag, és ott is beszéltük a TNT programokról, és ami az infrastruktúrák kiterjesztését illeti, nos, itt vannak gondjaim, ugyanis nem hiszem, hogy azzal, amit bemutat a bizottság, azzal el tudjuk érni azokat az célkitűzéseket, amiket el szeretnénk kérni. A probléma az az, hogy az európai hálózatok, vasúti hálózatoknak az összekapcsolása az nem pénzügyi jellegű elsősorban, hanem a következő, a 27 tagállam továbbra is a saját vasúti modelljét alkalmaz, és nincs egy standard, nincs egy szabványosítás. A jelzőberendezésekből kiindulva, a motoroknon keresztül, a voltok az elektromos hálózatban, a különböző szakaszokban. Nos, hogyha ezek a finanszírozások, eh, annak az a célja, hogy megerősítsék a határokon átnyúló együttműködést, és eh, hogyha meg akarják oldani ezeket a problémákat, akkor ezeket kell elsősorban megoldani. A vasúti ágazatban verseny van különböző, különböző cégek között, és ugyanez vonatkozik az energiaszektorra itt is a nemzeti államoknak kell beavatkozniuk. Németországban például az elektromos hálózatot nagy cégek kezelik, és ők pénzügyi, anyagi szempontok alapján határozzák meg, hogy hogyan épüljön ki a hálózatuk, és nem az Európai Unió eh, szempontjait veszik figyelemben. A saját elő szempontjaikat veszi figyelembe. Az Európai Unióban nem tudtunk létrehozni még egy belső piacot az energia számára, tehát ideológiai problémáról van szó elsősorban, és csak azután pénzügyi, ami a kábelezést illeti, nos, a telekommunikációs hálózatoknak a feladata, és ezt a telefontársaságok saját előnyeik figyelembevételével teszik. Nos, mit tegyünk akkor? Adjunk pénzt ezeknek a társaságoknak, hogy ott is kivigyek az infrastruktúrát, ahol anyagilag nem rentábilis számukra? Aztán az irányítás és az áttekinthetőség, átláthatóság kérdése. Ahol Orbridge mondta, megpróbálunk együtt működni a tagállamokkal, ugyanakkor nagyon sok esetben a tagállamok csak részben felelősek ezekért a dolgokért. A régiók azok, amelyek határokon átnyúló együttműködéseket kezdeményeznek. Nos, a régiók, amikor megoldásokat javasolnak, lehetőségük van arra, hogy ehhez az összekapcsolódási eszközhez forduljanak, forduljanak talán kisebb eszközöket. De ugyanakkor ez ellentmond azzal a, annak a szándéknak, hogy bátorítsük a nagy TNT határokon átnyúló projekteket. Tehát nagyon sok bizonytalanság van még, és ezeket a későbbiekben remélem meg fogunk vitatni. Viktor Bastinaro, the floor is yours. Köszönöm szépen, Viktor Bastinaro úr. Köszönöm, elnök úr, nagyon köszönöm. Nem akarok újabb kihívásokat felsorolni, mert a kollégáink már többet elmondtak az elképzelésre semmi gondom nincsen. Hogy legyen határon átnyúló infrastruktúra, amely lehetővé teszi, hogy az Európai Uniót egy blokként, egy, tömör, egy egységként kezelhessük, hasonlóan azokhoz a szakpolitikákhoz, amelyeket az Egyesült Államokban és Kínákban valósítanak most meg. De az ördög a részletekben lakozik, és az ön válasza semmiféle információt nem, semmi kézzelfogható adatot nem nyújt a részletekről, semmit nem szól arról, hogy hogyan tegyük, mert a hogyan tegyük, az pénzt jelent, amelyet egy tagállam elveszít, de nem tudjuk, hogy más tagállamok mennyit nyernek ezáltal, akkor, hogyha a projektet tegyük fel, Románia elveszti Lengyelországgal szemben, ahogy hallottuk, van-e bármiféle egyensúly a nyertesek és a vesztesek között, nem csak a tagállamok, hanem a vállalatok tekintetében is. És ha milliárdokról van szó, egy, egy vállalat abban a vesztes tagállamban szintén elveszít egy szerződést vagy egy alvállalkozást, amely automatikusan frusztrációt okoz, hiszen mi politikusok vagyunk, és nekünk el kell magyaráznunk számukra, hogy miért szavaznak ránk. Fontos továbbá az, hogy azok az országok, amelyeknek legnagyobb infrastruktúrás fejlesztésre van szükségük, legtöbbször ezek a legszegényebb és adminisztívan gyenge országok, amelyek nem tudnak nagy, nagy mértékű projekteket tervezni. Fel is tudnám sorolni, hogy melyek lesznek a vesztes országok, akár most meg tudjuk oldani ezeket a problémákat, és hogyha nem, akkor nekem el, nem tudom elmagyarázni se Romániának, se a kollégáimnak, hogy mit, miként történt ez így. Például a, a, a Dunament és Balt, balti országoknak, ahogy be, már beszéltünk erről, megbeszéltük, hogy melyek a legnagyobb kihívásaik ezeknek a jelentéseknek és a kohéziós politikának. Nem az egyetlen problémám ez hanem az övéké is. Meg kell győznünk az, azokat a kormányokat, hogy elfogadják, de azért, hogy elfogadják, kell valamiféle tisztességes egyensúlyt teremtenünk. És végül nem szabad elfelejtenünk, hogy önök azt kérik, hogy tabularázát adjunk önöknek, és önök dönthessék el, hogy 2014-re milyen projekteket választanak ki, az MMF után, azután, hogy az MMF-et megszavaztuk. Azt kérik tőlünk, hogy garantáljuk önöknek akkor, amikor egyáltalán nem, tudunk, nem tudjuk garantálni az eljárás tisztességét, és az Európa összekapcsolási eszköz tisztességességét minden tagállam szára, hiszen a kohéziós politika végül is az egyenlőtlenségek feloldásáról szól, nem arról, hogy újakat teremtsünk. Az ön válasz, válasza nem kielégítő pont emiatt. Ezért kell folyamatos tájékozatást kapnunk itt a szakbizottságban a folyamatban lévő tárgyalásokról, amelyet a tagállamokkal folytatnak, milyen projekteket vitattak meg a tagállamokkal, a legfontosabb határon átnyúló infrastruktúrás projekteket, mikor vitatták meg, és el kell képzelnünk, hogyan kell elképzelnünk ezt, a, ezt az eszközöt. Annélkül, hogy tájékozást kapnánk, csak találgathatunk, hogy mi lesz jó, és mi lehet rossz, és így tovább de mi továbbra is politikusok vagyunk, és szavazás előtt garantál, garanciákra van szükségünk, nem kaphatunk Bianco csekket. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm, mondja az elnök. Mely képviselő fog válaszolni a bizottságtól? Talán én, ha megfelel önöknek. Köszönöm, elnök úr. Nyilván Péter is fog válaszolni a limitek kérdésekre, amelyről ő sokkal többet tud mondani, mint én. Beszéljünk a nyertesekről és a vesztesekről. Az eszköz célja az, hogy támogassuk az, a kohéziós országok integrációját a belső piacon. Erről szól. Anélkül, hogy a tagállami erőfeszítéseket ezekre koncentrálnánk, határokon túl, ez nem fog megtörténni. Ma sem történik meg, a kohéziós országokban sem, de a 27 tagállamban sem. Hallottam egy megjegyzős, a megjegyzést, amelyek részben érvényesek, a szabályozási keret és az, hogy a, miként működik a hálózati rendszer. Az IKT energia és szállítási útmutatónk ezzel fog foglalkozni. Olyan rendeleteket alakítottunk ki, amelyek nem csak a tagállamoknak szólnak, hanem az infrastruktúrás vezet, kezelőknek, E, foglalkozunk az irányítási kérdésekkel is, és úgy gondoljuk, hogy a koordináció révén a projektek megérnek e, további e, hatás, nyomásgyakorlás nélkül. Hiszek én abban is, hogy a kohézis országok számára hozzáférést teremtünk a belső piachoz, és ezzel elősegítjük az ő integrációkat, eh, az ő gazdasági növekedésüket is. nem mondhatjuk ezt, ez a legfontosabb eszköz, de ez egy nagyon hatékony eszköz annak érdekében, hogy a gazdasági fejlődés lezajlik a kohézes országokban. De nem tértem ki arra a kérdés, kérdésre, amit a kollega e, tett fel a tagállami nyertesekről és veszesekről, és hogyan működik az eljárás. Talán nem magyaráztam el elég részletesen, e, megteszem most. El kell mondanom, hogy november 29-30-án jövő héten konferenciát szervezünk a tentéről, lesz egy workshop, amely a részleteket vitatja meg arról, hogy az európai összekapcsolódási eszköz hogyan fog működni, és mit teszünk ezzel a 10 milliárdos ablakkal oda szeretettel várjuk önöket, és nagyon szívesen veszünk részt bilaterális üléseken önökkel, vagy részletesebb szeminárt szervezünk arról, hogy elmagyarázzuk, hogy a tenti végrehajtási ügynökség miként választja ki és kezeli a projekteket, és hogy a bizottság miként éri el, hogy ennek a leg, hogy a lehető legnagyobb hatást érjük el ezzel. Bár ezzel még nem válaszoltuk meg az önök kérdését a nyertesekről és vesztesekről. Politikai értelemben nem lesznek nyertesek, hiszen az alaphálózatnak az a célja, hogy a tagállamokat összehozza. Úgy fog, következőképpen fogunk működni. 2011-12-13 során a, tenté, a lé, már meglévő NTNT program és a kohéziós politika, a regionális politika eszközeit eh, lehetővé tesszük a projekt előkészítéséhez. Igaza van önnek, hogy eh, különféle adminisztratív eh, kapacitással rendelkeznek a kohéziós országok, amikor tehát arra teszünk erőfeszítést, hogy a nagyobb nehézséggel küzdő tagállamoknak elősegítjük az általuk meghatározott projektek megvalósítását, akkor azt szeretnénk megnézni, hogy mely, milyen projekteket állapítottak meg, és ennek az előkészítésére van két és fél év minden kohéziós országban nem ülünk a babérjainkon és várjuk, hogy mit döntsenek, az minket nem érdekel. Azt szeretnénk, hogyha ez az egész alaphálózat kialakulna, és nem csak azt, azt akarjuk megvizsgálni, mi a jó vagy a rossz a hálózatban. Mindenkivel együttműködünk majd, és erőfeszítést teszünk arra, hogy az infrastruktúra menedzserek mire várnak, és hogyan tudjuk mi őket támogatni. A tagállamokat bizottságtól javaslatokat várunk 2014-ben, de a programozási időszak alatt is lesz két vagy három ilyen pályázati felhívás, ha, hogyha 2013. január 1-én nem is készül el minden, akkor lesz egy második vagy harmadik forduló is. A következőképpen fog ez működni. Lesz egy bels- külső érték- értékelés, amelyet a mi ügynökség, ügynökségeink végeznek el, és megnézik a projektek minőségét. Nem kutatási politikai lesz ez, ahol, fel, eh, ahol a legjobbtól a leggyengébbig rangsoroljuk a projekteket, nem ez fog történni. Ehelyett a külső értékelő megállapít egy minimum eh, minőségi küszöböt, érettségi küszöböt és egy minimális eh, relevancia küszöböt, Eh, eh, ez lesz az ötből három, és aztán az ügynökség eh, megmondhatja nekünk, hogy mely projektek nem készek még a finanszírozásra, és hogy ezek nem készek, akkor lesz egy második és egy harmadik pályázati felhívás is. A többi projektet a bizottság elé tárjuk akkor, és ezzel a 10 milliárdos alakkal a Digi Regió alá, és megnézzük a kölcsönhatásokat, és, ne, és ezek jó projektek lesznek, nem feltétlenül kiválóak, megnézzük az előkészítési szakaszt, és tapasztalatból tudom, hogy minden tagállam nyújt be projektet, megnézzük ezeket a kohéziós alap rendelkezései alap szempontjából, ezt most felolvasom. Projects respecting the national allocations. We will... Ezt fogjuk tenni. Nem lesznek nemzeti kihelyezett összegek, de nem akarunk nyomást gyakorolni a projektek kidolgozóira. Azt szeretnénk, hogy a nemzet, nemzeti logikából kialakuljon ez az alaphálózat, különösen a határon átnyúló projektekben. Majd, el, elég egyetemen elmondtuk, és a bizottság is tisztában van vele, hogy kidolg, e, azt próbáljuk elérni, hogy az alaphálózat minden kohéziós országban kialakuljon. A bizottságot nem érdekli az, hogy a 10, 10 milliárdot fektessen a kohéziós országokba, ehelyett az a célunk, hogy kialakuljon ez a, az alaphálózat minden 27 országban és minden kohéziós országban is, e, ezt egyértelműen megfogalmaztuk a dokumentumaikban, és nem, ez nem nemzeti keret, ebben önnek igaza van, az elmondott okok miatt, de az egész folyamatban van egy gar- politikai garancia arra, hogy a projekteket minden országban finanszírozzuk. Számomra nincsenek nyertesek és vesztesek ebben a tekintetben. Hogy fog ez, ez, ez azután a kezelés a menedzsment tekintetében működni? Ez egy nagyon fontos kérdés. Reprodukáljuk a TNT már meglévő menedzsment rendszerét. Lesz egy projekt kiválasztás, megvalósítási aktussal, nem a bizottság csinálja, hanem a többi EU intézményekkel együtt. És amikor kiválasztottuk a projektet, akkor az ügynökség és a projekt kezelői, a tagállam, nem, de nem mindig, elő, együtt előkészíti a finanszírozási döntést. Ezt a bizottság elfogadja, és, le, és rendelkezésre bocsátja ezt az összeget az előkészítési szakaszhoz. Majd lesz egy első kifizetés, egy első elkötelezettség, és az és a kifizetések csak progresszívan történhetnek, úgy, ahogy a projekt zajlik és előre halad. Van egy kezelési módunk is a DG régiónál, akik másképp intézik el ezt, hogyha a projekt nem halad kellőképpen, akkor a finanszírozást csökkentjük. Megkapjátok, hogy elvesztitek. Más az elképzelés, más az elv. A tentével ezt 2010-ben csináltuk először, először, de amikor a portfóliót ellenőriztük, a tagállamok először is nem igazán tetszett nekik ez a hozzá, hozzáállás. Aztán lát, meg, meglátták a, ennek az elvnek az értékét is, azt, hogy nem csak az adminisztrációra, de a projektre is nyomást gyakorolunk, és a felhasználjuk vagy elveszítjük portfólió nagyon sok mozgást generált a, trans, a szállítási infrastruktúra projektek megvalósításában e, a finanszírozási döntési ügynökségről. Ez, ezeket fogjuk tenni, és hogyha az eszközeket nem, nem valósítják meg a projektekben, akkor ez visszakerül a programba, nem, vesz, nem, nem vészel, és újabb ö, ö, pályázatoknál felhasználjuk. És ezeket lá, fogni, lá, látni is fogják, akkor, amikor kiválasztjuk a projekteket, E, és, és e, végrehajtjuk a nemzeti kihelyezéseket. Nagyon e, kiszámítható ez a rendszer a projektlisták tekintetében. A bizottság elköte, elkötelezett azért, hogy a nemzeti keretekkel együttműködött, egy, együttműködjön. A projektek verseny, versenye azonban biztosítja a, a minőséget és az érettséget. Sokat vitatkoztunk erről. A valóság az, hogy a bizottság finanszírozási áll a helyi megvalósítás, a beszerzés, a szerződések, a projekt monitorozása pedig a tagállam felelőssége marad. Ez a helyzet ma. A kohéziós országok esetében pedig ugyanaz az adminisztráció, amely jelentést tesz a két évenként a e, tenti ügynökségnek, és e, megerősíti el, hogy kell-e további finanszírozás éves lebontásban. Ez egy nagyon központosított rendszer a projekt kiválasztásában és a finanszírozásban, de nagyon hasonló a rendszer a kohézis alapokhoz, amikor a megvalósításról van szó. A bizottságtól arra számítunk, hogy a tagállami kapacitás, képességek már eh, helyben vannak és működnek. Az utolsó, illetve pontosabban az előső kérdés, ez a 10 milliárdos alak, ablakról szólt az Európai Összekapcsolási e, Eszközben. Az, e, a MOVE, az Energy és a igazgatóságok foglalkoznak ezzel, külső e, ügynökségek támogatásával, még nem egészen egyértelmű, hogy mely kül- külső ügynökségekről van szó, és én is erre koncentrálok. A kérdés az volt, hogy honnan származik ez a 10 milliárd. A kohézis alapból származik, nagyon igaz, helyes volt a kérdés, de a kollégám majd válaszol erre mindjárt. Átutalják évenként, az rendelet elég egyértelműen meghatározza, hogy éveként történik az átutalás, de hogy ez az átutalás megtörténik, az a bizottság döntésén múlik, aki vissza is tarthatja, és felhasználhatja a kohézus alap társfinanszírozási arányát is. Az pénzt tehát nem a kohézus országoktól vesszük el, nem erről van szó, hanem egészen másképp kezeljük, a, hiszen más projektekről van szó, és ez indokolja a másféle kiválasztási eljárást, de ezeket ezen országok javára hajtjuk végre, valamint a belső piac integrációja érdekében. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy elég, ez egyelőre elég. Köszönöm szépen. Berkovic urat kérem, hogy tegye meg a észrevételeit. Igen, kicsit túléptünk az időbeosztáson. Rövidre fogjuk, kérem. Nagyon röviden. A költségvetési technikák mechanizmusaival kapcsolatban, hogy ezek hogy működnek majd a következő pénzügyi keretnél. Nos, a, a Költségvetési Főigazgatóság kollégáit kellene kikérdezni, de amit mi akarnánk, és ahogy mi értelmezzük, azt leírtuk az anyagunkban. A kohéziós alapnak a nemzeti borítékjait a több éves pénzügyi keret alapján határozzuk meg, a tárgyalások végén alakulnak ki a konkrét összegek, tehát ezek teszik össze a teljes végösszeget. A 10 milliárdos összeg, amely az európai összekapcsolási eszköz részére rendelkezésre áll, ezt kivágjuk a nemzeti programoknak, ez a hányadrész arányos része lesz, Úgy, <clears throat> úgy tudom pillanatnyilag, hogy ez minden eh, tagállam számára eh, ugyan, eh, az lesz a természete, a kohéziós országokról beszélek most. Amikor ugye az összeget a teljes periódusról számolják ki, majd átutalják az Európai Összekapcsolódási Eszköz részére, illetve a végrehajtással foglalkozó testület részére. Ezt az összeget <clears throat> ugye, <clears throat> nyilván vannak megszorítások, hogy a kohéziós országok számára van fenntartva, de ettől tekintve ezt a 10 milliárdot ugyanúgy kezeljük, mint a többi hasonló pénzeszközt. Elnök, mindkettejüknek köszönöm szépen a hozzászólásaikat, a prezentációkat, most pedig tovább lépünk a következő napirendi pontra. A régiókban működő kkv kre vonatkozó strukturális alapok és uniós politikák hatásáról és eredményességéről szóló külső tanulmány következik. Herta Törling Schönhofer fogja tartani a prezentációt. Thank you, thank you, Mr. Chairman, for giving me the... Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Hallják, amit mondok? Mikrofonom bekapcsolva az Európai Parlament arra kért, hogy készítsünk el egy tanulmányt. Nem tudom, hogy vajon a hangom kitart-e az előadásom végéig. Az Európai Parlament tehát arra kért bennünket, hogy egy tanulmányt készítsünk a KKV-kre vonatkozó struktúrális alapok és uniós politikák hatásáról és eredményességéről alapjában véve. El kell mondanunk, hogy nem értékelésről van szó, azonban a legfőbb kérdés, amit fel kellett tárnunk, az volt, hogy mit mondhatunk a hatásról és eredményességről a rendszeresen publikált és hozzáférhető információk alapján. Tulajdonképpen klasszikus megközelítést alkalmaztunk. A kohéziós alapokra vonatkozóan tudjuk, hogy ezek ágazati politika, politika, politikák. Úgy indultunk, hogy mit is tudunk a KKV-kről, milyen természetük van ezeknek, milyen hatásuk van ezeknek. A KKV-król sokszor mondják, hogy ezek a növekedés és a munkahelyteremtés alappillérei. Mit tudunk erről? Kettő kérdés, másik kérdés, hogy az, az európai eszközök hogyan támogatják a KKV-ket. A tanulmánynak pedig a másik kérdése az volt, hogy a kohéziós szakpolitika hogyan járul hozzá a KKV-k fejlődéséhez. Nos, tehát ezeket a dolgokat szeretném most sorjában venni. Elsőként a KKV-k természetéről beszélnék. E, e, van valami, ami egyszerűnek tűnik, de azért e, nem veszik kellőképpen tudomásul. A KKV az egy nagyon általánosított kifejezés, egy tág dologra vonatkozik. Ugye van olyan, hogy 250 munka, munkavállalónál kevesebb legyen benne, és kevesebb, mint 50 millió eurós legyen a forgalma, illetve a e, mérleg főszege kevesebb legyen 43 millió eurónál. Ez azonban nem e, alkalmazható a cipészek és fodrászok esetében, úgyhogy maga a koncepció nagyon is tág és nagyon-nagyon eltérő jogi személyiségeket vagy entitásokat foglal magában. Az európai definíció tehát nem elégséges módon tükrözi vissza ezt a nagyon-nagyon tág területet. Felteszem a kérdést, hogyan tudnánk jobban leírni azt, hogy mi is valójában a KKV? Ugye e, nyilvánvaló, hogy e, ezek mások és mások a, az ágazat szerint, e, K plusz F szerint lehetséges, hogy szolgáltatásban dolgoznak, de eh, lehet, hogy eh, a művészet vagy a kultúra területén tevékenykednek, tehát nagyon szerteágazó a tér. A második differenciálási lehetőség, hogy lehetséges, hogy egy KKV az egy induló vállalkozás, vagy már egy beérett, eh, beüzemelt vállalkozás. Itt tehát életciklus alapján is differenciálnunk lehet. Hogyha egy vállalkozás kezd éretté válni, ezeknek a, a beavatkozási szükségletük, vagy az a beavatkozás, amiből ők hasznot tudnak látni, az megint más és eltér a kezdőktől. Eleinte talán a technológiában tudunk segíteni, később aztán a menedzseri, a vezetésbeli segítség az igazán hasznos a számokra. még egy téma van, amelyet esetleg érdemes újra át gondolnunk. A szakirodalomban sokszor beszélnek erről. <clears throat> Vannak olyan KKV-k, amelyeknek esze ágába sincs növekedni, mert félnek a kockázatoktól, félnek a növekedéstől, úgyhogy úgy döntenek, hogy inkább kicsik maradnak. E, és van persze jó néhány KKV, e, ahol egyáltalán e, nincs K plusz F és innovációs tevékenység. Mondjuk százból talán 40 KKV, ha van, ha, amelyik valamilyen kapcsolódás, amelyiknek van valami kapcsolódása a K plusz F-hez. úgyhogy az innovációs támogatást nem minden KKV számára tudjuk megcélozni. Ami az életciklust illeti, látjuk, hogy a dolgok mindig az eszmével kezdődnek. Itt születik meg a gondolat, hogy egyszer csak életre hívunk egy, egy kezdő céget, utána jönnek kritikus tényezők, a siker után a vezetésbeli szaktudásra van szükség, utána a menedzseri, a vezetési szaktudásra. És azt is el kell mondanom, hogy a KKV-k növekedési ciklusa nem egyértelmű és nem csak felfelé mutat. Hogyha az ember arra gondol, hogy támogatni kéne a KKV-kat, akkor különféle tényezőket kell figyelembe venni. Az első ezek közül a külső tényezők csoportja, például a szoció, szociális, gazdasági, piaci, gazdasági, politikai, intézményi tény. Ez nagyon fontos egyébként, ez nem más, mint a, a szabályozási környezet, vagy szabályozási tényező. A második fő csoport a KKV-k fejlődésében a belső tényezők csoportja, itt ugye a, a menedzseri, a vezetői szakértelem, illetve a tőke az, ami meghatározó. Például az a kérdés, hogy hogyan tudnak eljutni a külső piacokra. Nem akarom túl bonyolítani a dolgot, de szeretném azért érzékeltetni önöknek, hogy nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy van egy eszközünk, vagy van egy keretünk, amelyik célba veszi a KKV-ket, mert ugye vannak különféle KKV-k, vannak belső és külső tényezők, amelyek az adott vállalkozás teljes életciklusa alatt eltérőek és más és mások. Hogyha tovább lépünk az európai KKV támogató eszközök felé, akkor elmondhatjuk, hogy néhány típust különböztethetünk meg, hogy milyen módon avatkoznak Eh, ezekbe például egy KKV fejlődésébe vagy életébe. Az egyik, ezek közül a szabályozási támogatás. Eh, Európai Unió szinten létezik a kisvállalkozói törvény. Ez, eh, ez ugye inkább arra teszi a hangsúlyt, hogy előbb kicsiben kell gondolkodni, ez azonban ugyancsak nem tükrözi a KKV-k nagyon szerte ágazó természetét. Nem akarok részletekbe menni, de elvileg meg lehet különböztetni a támogatási eszközöket, ugye szabályozási eszközökre, illetve pénzügyi eszközökre, segélyek, kölcsönök, garanciák, stb. Vannak ezek között, amelyek a kultúrához, a környezethez és más területekhez kapcsolódnak. Aztán vannak tanácsadó eszközök, amelyek a munkához, a tevékenységhez nyújtanak átér támogatást. Ezek a, az eszközök tulajdonképpen függetlenek, e, igazából kicsi a, kicsi a kapcsolódási felület közöttük. Amikor feltesszük magunknak a kérdést, hogy vajon a kkv számára mit tesz a, a, a támogatási politika. Ez a bizonyos ez a bizonyos kohéziós szakpolitika elvileg elősegíti az innovációt, segíti az üzleti tevékenységet. Tehát a kohéziós politikában megvannak a célkitűzések, de hogyha az ember tényleg lemegy a részletek szintjére és megnézi, hogy a kohéziós politika hogyan célozza a KKV-kat, milyen pénzeszközök kapcsolódnak ehhez, akkor nagyon figyelnünk kell, mert akkor eljutunk az intervenció eszközeihez, például az ERFA-hoz illetve az intervenciós kódokhoz. Itt három különféle instrumentumot találunk, ugye? Van például IKT, aztán általános vállalkozási támogatás, illetve a dolgozóknak a, az alkalmazkodását segítő támogatás. Az intervenciós kódokat az általános rendelet négyes melléklete tartalmazza. Minden egyes ilyen programhoz egyébként költségvonzatok is rendelődnek természetesen. Ez tehát a, az alaphozzáállás. Ennek alapján megpróbáltunk, megpróbáltuk felderíteni, hogy mit is tanulunk ebből, mi a tanulság. itt most elsősorban a kohéziós politikára összpontosítok, meg kell néznünk, hogy a, a, az európai kohéziós politika hogyan célozza meg a különféle belső és külső tényezőket. A fő eszköz az ERFA, ez infrastruktúra, információ és tőke területén ad támogatást. Aztán például a tudás, menedzsment, technológia, transfer, transfer. Tehát elvileg ezt tekinthetnénk egy teljes körnek. Így közvetlen hozzáférés a tőkéhez, de segít a kohéziós politika az információs, információhoz való hozzájutásban, technológiával illetve egy ilyen határon túlnyúló rendszer támogatást is ad. A menedzsment szempontjából két eszköz létezik. Az első betűszóval Jasmine, Jasmine, ez a, és a Jeremy, ezt és közvetlenül a KKV-k részére hozták létre. Ez azonban tőke hozzáférés biztosít nem inform, infrastruktúrához, illetve tőkéhez és információhoz lehet hozzájutni. Itt láthatjuk, hogy hogyan működik a kohéziós alap. Most a következő ábrán megnézzük, hogy mekkora, össz, mekkora összegeket alokálnak a KKV-kra. Van közvetlen támogatás, illetve átszervezési támogatás. 68 milliárd eurót ö, alokáltak KKV támogatásra. Ez mindösszesen a kohéziós politikának 25 százalékát teszi ki vannak jelentős eltérések, hogyha az EU 15 tagállamát nézzük, ez az allokációnak egy negyedét teszek, teszi ki KKV szektorban, illetve az új tagállamoknál ugyanez a szám 15 százalék átlagban. Az első az Ausztria, Belgium, Fénország, Franciaország, Dánia, Németország, Görögország, Ír, ország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Portugália, Spanyolország, Svédország eh, és Egyesült Királyság. Itt 25%-kal támogatják eh, a KKV-kat. Tehát itt nem eh, a méretekről beszélünk, hanem az allokáció összegeiről. Ezt az előző periódussal nehéz összevetni. Itt csak annyit tudunk, hogy a kettes célkitűzés régióiban az előző periódusban fél, azaz 50% ment a KKV-kra, illetve a 26%-ot fordítottak a, a KKV-kre az új tagállamokban. Mit tudunk arról, hogy vajon a struktúrás alapok mennyire sikeresen találják el, vagy mennyire sikeresen célozzák a kkv hogy segítik a teljesítményüket. Különös hangsúlyt fektetünk a mutatószámokra, illetve az adatszolgáltatásra. Tehát ezt elmondhatjuk, hogy általános szinten vannak a stratégiai jelentések. Ezek kiváló minőségű anyagok, remek információkat tartalmaznak, beszélnek arról, hogy a kohéziós politika hogyan működik, mit ért el a KKV-k vonatkozásában. Itt az output adatokat, illetve az eredményeket szokták rögzíteni. Ebből kiderül, hogy a, az elkötelezett, illetve a, a, a kötelezettségvállalás és a tényleges eredmények elmaradnak egymástól. Vannak országok, ahol ugyanezek a stratégiai jelentések nagyon kis információt tartalmaznak arról, hogy a vállalkozások hogyan vannak célba véve. Például a cseh stratégiai jelentést tudnám felhozni. Náluk a program teljesítéséről egész jókat olvasható, azonban a vállalati szintű teljesítményekről alig van információ a jelentésben. Úgyhogy nagyon heterogén a kép. Nem, nincs minden tagállamra vonatkozóan összevethető, konzisztens információ arról, hogy a, a kohéziós politika hogyan járul hozzá a kkv fejlődéséhez. A DG Regionál az evolúciós technikákkal megpróbáltak kiszűrni különféle erre vonatkozó információkat. Az ő jelentésüket is elemeztük, sőt a mi jelentésünk 15-ös táblázata munkahelyekről, beruházásokról, e, K plusz F e, projektekről tartalmaz információt. Ez egész érdekes. A tagállamok háromnegyedében ilyen hasonló jellegű összevethető információ nem létezik. Ha már egyszer ezt elmondtuk, Nyolc operatív programot néztük meg, itt is megpróbáltuk részletekbe ásni. Itt is csak a, a nyilvánosságra hozott hozzáférhető információk álltak rendelkezésre. Nem mentünk a, a, a programmenedzserekhez a nyolc közül azt választottuk ki, amelyik a legnagyobb és a, a KKV-kkel foglalkozik. Például megvizsgáltuk a cseh vállalkozási és innovatív programot, illetve a, a versenyképességi tényezék, versenyképességi tényezőket vizsgáltuk. Észak-Rajna, Westfália volt a másik csoport, Valencia, illetve Magyarország középső részével foglalkozott az egyik elemzés. Itt is nagy eltéréseket tapasztaltunk. A legnagyobb támogatást 5 milliárd euró összegben Lengyelország adta a KKV-knek. Most miféle intézkedéseket támogatnak ezek a programok? Miről beszélünk? Itt is nagy, nagyok az eltérések. az innovációs utalványoktól a beruházási alapokig, például Portugáliában a, a, a mozi jellegű beruházásokat is támogatják. Tehát nagy a változatosság. És a támogatás maga is nagyon sokféle lehet. Eszközök tekintetében az operatív program elég részletes, és viszonylag jó információt tartalmaz arról, hogy milyen eszközöket lehet alkalmazni támogatásra. Mi volt a célunk ö, azzal, hogy még leástunk a, a mélyebb részletekbe? Feltettük a kérdést, hogy vajon megértjük-e, e, hogy a teljesítménye kapcsolatban mi számít a KKV-knál a végrehajtási jelentéseket vizsgáltuk meg, az operatív programok évvégi jelentését. Mi derült ebből ki? Először is az operatív programoknak különféle családjai, csoportjai léteznek. Ez általánosított megközelítés. Vannak nemzeti szintű programok, ezek vállalati szintre céloznak. Itt elég jelentős finanszírozást látunk a KKV-k irányába, ez egyfajta esernyő támogatás. A második típus a regionális operatív programoknak is van KKV irányultsága, támogatják a KKV-kat ezek azonban átfogók, átfogóbbak, e, illetve vannak a nemzeti és a regionális operatív programok között átfedések. Hogyha azonban a regionális versenyképességi programokat nézzük, akkor a kkv támogatása a végösszegnek csak egy töredéke. Vannak olyanok, amelyek a regionális versenyképességet támogatják, viszonylag kis százalékot tesznek ki. Ennek alapján néztük meg, hogy mely programok kapták a legnagyobb, illetve biztosították a legnagyobb támogatást az e-, a KKV-k számára. Megpróbálom körülírni ezt. Adva van egy operatív program, akkor az embernek van egy költséglistája, költség <clears throat> helyi kódszámokkal tehát így lehet beazonosítani, hogy az adott pénzeszközből mennyit fordítottak a különféle KKV támogatására. Az a probléma, hogy ebben a rendszerben nagyon nehéz összekötni a kiadásokat a prioritásokkal és intézkedésekkel. Tehát nem tudjuk, hogy az, a KKV-k támogatásának hányad része megy a különféle prioritásokra. És vannak az évvégi teljesítési jelentések. De ők azonban összesített adatokkal dolgoznak, nem csak kiadásokat mutatnak ki. Ez az általánosítás nem jó. Ennek a végeredménye az, hogy gyakorlatilag nem tudjuk mérni, a, a KKV-kkel kapcsolatos éves kiadásokat és költségeket. Egy kicsit bosszantó ebben, hogy az éves megvalósítási jelentésekben jelentős számú mutatószám van, vonatkoznak ezek a KKV direkt támogatására, aztán az IKT projektek és olyanok, hogy az adott program, tehát nem tudjuk kinyerni ezekből azt, hogy az adott program hogyan támogatja, vagy mennyire célozza a KKV-t. Ezek olyan információk, amelyekből nem szűrve le semmilyen hasznos tájékoztatás arra, hogy mit tesznek a KKV-k. Nagyon sok a mutató, amelyet nagyon nehéz elbírálni hogy vajon túl sok-e 300 lengyel projekt, vagy kevés? Túl sok az információ tehát, amely nagyon kevés kérdésre válaszol. De el kell mondanunk, hogy az éves megvalósítási jelentéseknek nem ezekre a kérdésekre kell válaszolniuk. Ezzel már foglalkoztam. kicsit pontosabban nincsen olyan mutató, amely megmutatja a KKV-k helyzetét. Kell egy alapvonal, meg, egy kiindulási vonal, amihez viszonyítunk. Kev- nincs olyan mutató, amely a változást mutatja meg. Hogyan tudjuk megítélni, hogyha valami túl sok vagy túl kevés, akkor, hogyha nincs meg a megfelelő mutató erre. Milyen tagon, tanulságokat vonhatunk le tehát? hat tanulságot próbáltam összefoglalni. Először is a kohéziós politika és az európai politikák általában el kell ismerjék, hogy a KKV-knak nagyon különböző a természetük. A jelenlegi meghatározás eléggé lemarad a jelenlegi helyzet mögött. <clears throat> Ahogy már mondtam korábban, a KKV-k nagyon eltérő jellegűek. Tehát, hogy célzottabb legyen a meg, megközelítés, sokkal koherensebb, mélyebb alam, elemzésre lenni, lenne szükség a KKV-k természetéről az életük különböző szakaszai során, és kell kiegészíteni a jelenlegi EU meghatározást. A második tanulságunk a következő. Nagyon fontos a szakpolitikákat és az eszközeket az esz a kkv fejlesztési tényezőihez kapcsolni. Azután, hogy megvizsgáltuk ezeket az operatív programokat és a vonatkozó irodalmat is, azt találtuk általában, hogy a finanszírozási intézményeknek nagyon általánosságban kezelik a KKV támogatást, és nincsen stratégia és egyetemű intervenciós logika. Ha különféle iparágakat nézünk, különféle fejlesztési szakaszokon, külső és belső tényezőket figyelembe véve, akkor rendelkezésre kell bocsájtani ezeket a beavatkozási eszközöket, ezeknek a logika, logikai építői Mivel elegendő pénz áramlik a KKV-khoz, rendszerezni kell ezeknek a jellegét külön, életük különböző szakaszai során. Különösen, és ez az egyik probléma, amely abból a tényből származik, hogy a kohéziós alapok szektorális politikákat támogatnak. Jobban meg kell érteniük egy KKV politikában és egy célcsoportban. A KKV-k általánosítása a legnagyobb hiba, amit elkevethetünk, különféle célcsoportokat kell meghatározni. Így lehetne ezt, ezt a hibát, hibán, hibát orvosolni. A következő tanulságunk és ajánlásunk abban áll, hogy a támogatási stratégiákat sokkal inkább készségekre, innovációra, innovációra, növekedésre kell koncentrálni, amelyben a készségekre és a növekedésre esik a hangsúly. A legtöbb KKV nem akar növekedni, ahogy már mondtuk, és nagyon sok KKV nem is eléggé innovatív és nem elég sikeres. Hogyha a kohéziós politika így közelíti meg a KKV-kat ilyen széles körben, akkor nem koncentrálhat e, az RTT-re, az a, e, a kutatásra, fejlesztésre, technológiára. Ez történik akkor, hogyha nagyon sok KKV nem, nem érdekel a kohéziós politika. Van egy kérdés, amely nagyon szembeszökő. A kohéziós politikai eszközök, különösen a régi tagállamokban nem mindig kapcsolódnak a legrelevánsabb finanszírozási intézményekhez, és csak egy, egy vagy két szempontot fednek le, nem igazán kapcsolódnak arra, hogy mit, fe, mit finanszíroz az ERFA, és mit finanszíroznak a nemzeti eszközök. Európa, az európai eszközök eléggé lazán kapcsolódnak a kohéziós politikákhoz. Fogalmazunk így. Van továbbá egy, egy kérdés amely a kohéziós politikához és a hozzávéréshez kapcsolódik a KKV-k számára. Nagyon sok KKV elkerüli a kohéziós politikák megcélzását az ERFA-ban vagy az ESZA-ban, az ilyen programokban. Először is azért, mert valamiféle a, a szabályok nem igazán stabilak, folyton változnak, különösen amikor kis KKV-kra gondol, gondolunk, ők nem tudnak előfinanszírozni egyes projektekhez, nincsenek eszközeik. Fennállt tehát ez a kérés, hogy gondoljuk meg az adminisztratív eljárásokat, gondoljuk végig, amelyek e- egy, egyszerűbbek lehetnek a KKV-k számára, és figyelembe veszik a mikrovállalkozásokat, amelyeknek külön készségekre van szükségük, hogy megpályázzák ezeket a fin- finanszírozásokat. Végig kell gondolni az előre, előrefizetés kérdését is, és ahogy láttuk már egy másik tanulmányból, nagyon egyszerű és nagyon banális kérdés ez. Nagyon sok finanszírozási rendszer van, és mindegyiknek más a, a pályázati eljárása, mindegyikhez különféle információkat kell benyújtani amiről nem szóltam az előadásomban, mert azt hiszem, hogy nem kéne túl sokáig beszélnem, az, hogy a pénzügyi eszközök, amelyeket nemrégiben helyeztünk ki, ezek nagyon nehezen indulnak be. 30 esetről kaptunk jelentést 2009-ig, és nagyon nehéz információt kapni minden 27 tagállamból. És úgy tűnik, hogy az egyik probléma az, hogy ezek a, a pénzek megtartása nem igazán jól működik együtt a struktúrális alapok kezelésével. Az utólagos értékelésből már kiderült, hogy az a kérés, hogy ne változtassunk mi mindent a, a, a forgó alapok alapján. Nagyon fontos, hogy alap, alaprendszerek legyenek, különösen az induló vállalkozások számára, és amikor a strukturális alapokból finanszírozunk vállalkozásokat, azt nézzük meg, hogy mely KKV kapja azt, és hogyan kapcsolódnak ezek egymáshoz. A kohéziós politikának sokkal jobb adatokat kell szolgáltatnia, ezt hangsúlyoznom kell. Az irodalom elemzése ből kiderül, a kohéziós politikák teljesítményéről készítek ezek, nem lehet bizonyítékokat szolgáltatni az egyes KKV-k sikeréről. És én most nem kérem, nem kérem azt, hogy a monitoring ilyen bizonyítékokat hozzon, hiszen a KKV-k nagyon összetettek és nagyon sokfélék, de nagyon hasznos lenne, hogy ezeket az adatokat kiigazítsuk, a kifizetési kódokról azért, hogy az anyagot felhasznál, a rendelkezés álló anyagot felhasználhassuk, és hogy sokkal jobb minőségű e, információt kapjunk e, ezek hatásáról és hatékonyságáról. És azért, hogy e, nagyobb figyelmet irányíthassunk a, ezenek a kéréseknek az éli, éli értékelésére, hiszen a költségek 20%-át fedik, fedik ezekre. Azt hiszem, hogy befejeztem az előadásomat, szeretném bemutatni Hamsel asszonyt is, aki nagyon sok munkát végzett ebben a ta- tanulmányban, és Rudolf úrnak is szeretném megköszönni, aki nagyon ö, intenzíven részt vett a mi vitánkban azért, hogy ezeket a konklúziókat kialakítassuk. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Nagyon érdekes volt az előadás. Azt kérdezem a kollégáinktól, hogy vannak-e kérdéseik, megjegyzéseik az elhangzottakkal kapcsolatban. Nem. Would, would you like this to add something else? Or... Szeretném bármit hozzáfűzni, vagy befejeztem most? Akkor, ha vannak még kérdések, azt elküldjük önnek e-mailnek. Rendben, rendben van? Köszönjük szépen még egyszer az előadást. Kedves kollégák, ezzel bezárjuk, berekeztjük az ülést, köszönjük a részvételt.